Úgyhogy nagyon tudományos hangulatban kezdjük meg ezt a ma délutáni ülésszakot. Gościmy zacnego gościa. Tudják, hogy különleges és zárt ülésben ülésezünk. Illetve egy nagyon érdekes előadóval fogunk ma találkozni, aki tudományos kérdésekkel foglalkozik a legnehezebb időszakokban mindig felidézzük Fischler biztos, biztosi időszakát, és jó szellemben emlékezünk meg róla, a biztosi munkásságáról. És abban a megtiszteltetésben van részem, hogy tőle vehettem át a stafétát. Minden esetre köszönöm szépen Fischler úr, hogy eljött közénk, és nagyon szeretném, hogyha meghallgathatnánk a véleményét a legnehezebb és legfontosabb kihívásokról, amelyek előtt az Európai Parlament áll. De nem csak a parlamentről kell beszélnünk, hanem sokkal szélesebb összefüggésben a mezőgazdasági politikáról, hiszen az agrárpolitikának egyre inkább külpolitikai jelentősége is van, és egyre inkább meghatározzák a külső tényezők. Beszélek most a, a WTO-ról, vagy a TTIP tárgyalásokról, az új kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokról. Úgyhogy ma délelőtt is egy nagyon érdekes vitát tartottunk a tejipari termékek piacáról, most nem akarok ismét belebocsátkozni ebbe a vitába. Minden esetre nagyon érdekes volna meghallgatni a véleményét erről a témáról, de ezt egy későbbi időszakra halaszthatjuk ezt a vitát. Most a Milánói Világkiállítás Tudományos Operatív Bizottsága elnökének minőségében üdvözöljük, és nagyon örülök, hogy éppen ön kapta ezt a feladatot, és hogy hatással lehet a kiállítás tartalmára, és hogy ott majd folyamatosan jelen is lesz. De Castro korábbi elnökkel fognak ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hogy a világkiállítást milyen tartalommal töltsék fel a milánói világkiállítás. E, milyen tartalommal töltsék fel, és e, Nagyon reméljük, hogy abban a megtiszteltetésben lesz részünk, hogy az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről és a jövőről is eszmét cserélhetünk. Fischler úr. Chairman, I can assure you. Önök úr, biztosíthatom arról, hogy nem lesz túlzottan akademikus az, amit most mondani szeretnék. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak, 177 nap múlva egészen pontosan a 2015-ös Milánói világkiállítás megnyitja kapuit, és Európának egyedülálló lehetőséget ad, hogy a világ egyik legnagyobb kihívására összpontosítson a közös jövőnkre, és arra, hogy hogyan lehet biztosítani biztonságos, elégséges, tápláló élelmiszert az emberiség egészének fenntartható módon. Az irányító bizottság elnöke vagyok, ez a munkáját márciusban kezdte meg az Európai Parlamenttel. Együtt 11 magas szintű szakértőt tömörít Európából és más térségekből is. Iránymutatást ad az Európai Unió tudományos programjára nézve a 2015-ös világkiállítás összefüggésében. Az a célunk, hogy hozzájáruljunk az Expo örökségéhez, és egy szakpolitikai vitát folytassunk, politikai programot dolgozunk ki az élelmiszerellátás biztonságáról. 147 ország, több nemzetközi szervezet, beleértve az ENSZ-t, és Rómában székelő ügynökségeket részt vesznek majd ezen a világkiállításon, és az Európai Unió fontos érdeke, hogy felhasználja ezt a platformot, és kulcsfontosságú szerepet, eh, szerepét megerősítse a globális szakpolitikai vitában. A, az Expo témája az eh, bolygó élelmezése a mezőgazdaságtól, a fejlesztésig, az élelmiszerbiztonságtól, a környezetvédelemig, az ipartól, a kutatásfejlesztésig terjednek a tárgyalt témák. Az Európai Unió meg kell, hogy ragadja ezt a, az egyedülálló lehetőséget, hogy a vitához hozzájáruljon az élelmiszer biztonság és fenntarthatóság tekintetében. Ezért nagyon lényeges hogy ne csak az európai élelmiszeripari ágazat kiválóságát bizonyítsuk, illetve Európa vezető szerepét az élelmiszerellátás biztonságával kapcsolatos kutatások területén, hanem az együttműködés is elő kell segítenünk minden érdekeltel, és a nemzetközi tudományos közösséget fel kell hívnunk arra, hogy ebben a párbeszédben részt vegyen. Az EU részvétele nagyon fontos ezen a területen a kutatás fejlesztés központi jelentőségű, hogy a globális élelmiszerellátási rendszer nyomásaira nehezedő nyomásokkal meg tudjunk birkózni, hiszen a népesség egyre növekszik, a természeti erőforrásaink pedig korlátozottak. Ez a következő évtizedekben fontos kihívást jelent. Foglalkoznunk kell a mezőgazdasági termelés hiányosságaival is. Ugyanakkor a korlátozottságok, amelyeket az éghajlatváltozás jelent, a vízszűkössége, illetve az, hogy a termőföldeket nem mezőgazdasági célokra is felhasználják, megnehezítik ezt a folyamatot. A tudás és innovációs alapú megközelítés Európában elősegítheti, hogy hatékonyabban használjuk fel a termőföldet, illetve hogy nagyobb terméshozamú fajtákat fejleszünk ki. Az Európai Unió proaktív szerepet vállal az Expo 2015 szervezésében, és nagyon fontos, hogy megvalósítsa az elképzeléseit, hozzájárulva a nemzetközi szinten zajló vitához. Az elmúlt néhány hónapban az irányító bizottság egy vitanyagot dolgozott ki, amely tartalmazza a jövőre vonatkozó kutatási prioritásokat a kutatás, fejlesztés, innováció területén az élelmiszeripari ágazatban. Ez a dokumentum elsősorban azt célozza, hogy meghatározzuk azokat a területeket, ahol az európai kutatás a legnagyobb értéket szolgáltathatja. Ez lesz az alapja a vitának, az érintettekkel és a közvéleménnyel folytatott vitának. A 2015-ös Expo során is szeretnénk azt biztosítani, hogy minden szempontot figyelembe veszünk, ami az élelmiszerellátás biztonságát illeti, és sok rendezvény, vitafórum, lesz, illetve a gyakorlati tapasztalatok cseréjére is lehetőség nyílik. Így végső soron hozzá fogunk járulni az EU hozzájárulásához az, a világkiállítás programjához. Az ajánlásaink arra vonatkoznak, hogy a globális élelmiszerellátás biztonságának kihívásával szembenézzünk, ezért az irányító bizottság tagjai a következő hét területen tartják fontosnak a kutatásokat. Először is a közegészségügyi állapot javítása, egészséges élelmiszerellátás, illetve táplálkozás révén, másodszor az élelmiszer hulladék mennyiség csökkentése, harmadszor élelmiszerbiztonság és minőség növelése, negyedszer az élelmiszerek globális élelmiszerellátási rendszerben való kezelése, ötötször az egyenlőség biztosítása, illetve méltányosság, a hatodik az ekoszisztéma rendszerekben való gondolkodás a termőföldkezelésben, végül, de nem utolsó sorban növelni kell a mezőgazdasági termelés mértékét, de fenntartható módon. Ez a fenntartható intenzifikálás. Ezek a témák egyre inkább függnek a kulturális tényezőktől, illetve interdisziplináris jellegűek. Horizontális kérdésekről van szó, amelyekben össze kell fogni a kutatási erőfeszítéseket, nemzetközi vezetői szerepet demonstrálva a gyakorlatba át kell helyezni a tudományos eredményeket, itt interdisziplináris megközelítésekkel, de ez még nem elég ahhoz, hogy ezt a nehéz problémakört és ezt a nehéz egyenletet, sok ismeretlenes egyenletet megoldjuk. Tudatában kell lennünk annak, hogy az egyes egyéni döntések eh, hogyan befolyásolják a globális élelmiszerellátás biztonságát. Ezért nagyon lényeges, hogy elősegítsük azt, hogy eh, jobban eh, megértsük az élelmiszerellátás rendszerét, és oktatással, kommunikációval kell elősegíteni, hogy a közvélemény jobban megértse, hogy az egyéni választások és szokások milyen hatással vannak az élelmiszerellátásra. Hölgyeim és uraim, a föld népességének élelmezése óriási fontosságú kérdés, nagyon komplex kérdés, és ennek a különböző kihatásait jobban meg kell értenünk. Az Európai Uniónak a lehető legtöbbet ki kell hozni ebből a hat hónapból, ami még a 2015-ös Expo kezdetéig előttünk áll hogy jelentős és kézzelfogható előrelépést tudjunk elérni a nemzetközi együttműködésben, amelynek a célja összességében az élelmiszerrelátás biztonságának biztosítása. Köszönöm szépen a figyelmet. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy hiszem, hogy célra vezető volna hogyha most meghallgatnánk a bizottság képviselőjét. Hányó Tisza úrnak az Agri főigazgatóság részéről adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztázni szeretném a kezdetektől fogva, hogy az Európai Bizottság a közös kutatóközpont szakértői irányítása alatt vesz részt a Milánói Expón. Több főigazgatóság is eseményeket szervez. A DJ Agri, mi főigazgatóságunk 20, azaz 20 rendezvényt szervez a Milánói Expón, a Milánói Expo kapcsán. És egy prioritásról szeretnék beszélni, amelyről Fischler beszélt, ez pedig a fenntarthatóság kérdésem hiszen ez szorosan összefügg azzal a kérdéssel, amelyel a bizottságuk is foglalkozik. A fenntarthatóság gazdasági, környezetvédelmi és szociális szempontokat ötvöz, vitázhatunk ezeknek a részarányáról, de teljesen világos, hogy ezek együtt érvényesek, Ugyanakkor az intenzifikáció és a területfelhasználás pedig a termékekből szerzett nyereséget akarja maximalizálni. Kérdés, hogy hogyan lehet a fenntarthatóságot és az intenzifikációt összeegyeztetni. Már a kapreform kapcsán is felvetettük ezt a kérdést, és a jövőben is figyelünk erre a kérdésre, legalább egy eseményt az Expo Milánó körében szervezünk, amelyen ezt a kérdést vitatjuk meg. Nem csak az Európai Unióra tekintünk ki majd az eseményen, hanem a világ más területére is. Megvizsgáljuk, hogy a világ más nagyobb gazdasági térségei merre lépnek tovább, mennyiben felel ez meg a mi irányunknak, mely, mennyiben nem. És persze kitekünk, kitekintünk majd az egyetemi világ és a kutatóintézetek kutatásaira, és a JRC, a Közös Kutatóközpont tanulmányaira is. Egyéb iránt pedig a szervezőbizottsággal is szoros együttműködésben készülünk-e fontos eseményre. Köszönöm szépen, igazgató úr! Ezzel pedig megnyitom a vitát elsőnek. De Castro képviselő kapja meg a szót. Parancsoljon, De Castro képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetem Franz Fischlert, és David Wilkinson is itt van. Azt hiszem, hogy valóban példa nélküli lehetőség nyílik itt meg, hiszen nem csak az én országom és Milánó számára nagy esély az Expo, hanem az egész világ kitekinthet a kihívásokra, az élelmiszer ellátás biztonságának kérdéseire a 2015-ös évben. Ez egy olyan kérdés, melyre már ma délelőtt is kitértünk. A Környezetvédelmi Szakbizottságban Franz Fischler már beszámolt a Steering Committee, az irányító bizottság munkájáról, és itt a mi szakbizottságunkban is megvizsgáljuk, hogy a tudományos szakbizottság ajánlásait mennyiben tudjuk a mi politikai irányai, irányunkat, irányvételünkkel összehasonlítani. Az a cél, hogy meghatározzuk azokat a fő célokat és azon fő kihívásokat, melyek, hogy nem mondjak kisebbet, az egész planétánk, az egész bolygunk előtt torgyosulnak. Máma ma délelőtt itt az Agriban a tejről folytattunk izgatott vitát, és ahogy a Fischler biztos nagyon tudja, folyamatosan és súlyosan csökken a tejátvételi áram. ára de ugyanakkor felmerül az a kérdés is, hogy a vi világ hogyan tud az élelmiszerek példátlan kereslet növekedésére választ adni. Megváltoztak az étkezési szokások a világ sok területén, és ez megváltoztatta a mezőgazdasági termékek kereskedelmét, felhasználását. Jelentősen nő a felhasználás, és a szója, a kukorica és a gabona irányi kereslet sokszorosára nőtt. Ugyanakkor persze fontos, hogy az élelmiszerlánc hatékonyságát javítsuk, az egész rendszer kezelését tökéletesítsük. Hatalmas kihívások előtt állunk tehát. A június hónapban szakbizottságunk 2015-ről um, beszélek, meglátogatja a Milánói Expót, és ellátogatás során is keressük majd a választ a e nagy kihívásokra. De egy kérdést is fel szeretnék tenni, hiszen itt van Fischler kollégam. Hogyan lehet ez a kérdésem növelni a hozamokat, úgy, hogy közben fenntarthatóan bánjunk a forrásokkal, a föld erőforrásaival. A fenntartható intenzifikáció úgy tűnik, mintha valami káromkodás volna, de legalábbis egy önellentmondásnak tűnik. Hát hogyan lehet-e két szempont összeegyeztetni? Fischler, biztos Fischler elnök úr, kérdezem, hogyan lehet-e két pontot a legjobban kihangsúlyozni, hiszen úgy gondolom mind a két szempont meghatározza az élelmiszer és mezőgazdasági ipar jövőjét. Köszönöm szépen, most pedig Ellen Garcia úr Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Uh, Fischler úrat szerencsém van már több mint tíz éve ismerni, nagyszerű munkát végzett itt ebben a bizottságban, és uh, biztosként is. Uh, volna néhány kérdésem. A Tudományos Bizottság elnökeként tenném fel ezt a kérdést. A kutatásfejlesztés, innováció tekintetében tudnunk kellene, hogy amikor megnevezte ezeket a pontokat, amelyekkel a világkiállításon foglalkozni fognak, figyelembe vették-e az élelmezési láncot a termeléstől a fogyasztásig, ez releváns szerepet kap-e majd? Az egyik leginkább újító jellegű munka az élelmiszer akadémia, vagy az élelmezési akadémia munkássága, amely az élelmiszer ellátási lánccal foglalkozik nálunk. A közelmúltban jött létre egy ilyen intézmény, nagyszerű eredményeket is ért el, és az orosz embargó kapcsán is nagyon hasznos döntéseket hozott. Második kérdésem, egy nagyon gyakorlatias kérdés, honnan származik a Miláni világkiállítás finanszírozásának forrása. A kap összefüggésében egyre inkább azt látjuk, hogy a kutatásfejlesztési innovációs programok forrásjánnyal küzdenek. Szeretném tudni, hogy milyen forrásból támogatják ezt a világkiállítást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a következő felszólalnak a szót. Dorfman úr, köszönöm szépen, Fischler úr, és köszönöm szépen, hogy bemutatta az előkészítő bizottság tevékenységét. Milánóban helyes, hogy az európai modellt mutatják be, de hát persze nem csak az európai mezőgazdaságot, hanem a világ előtt tornyosodó kihívásokat is be kell mutatni. Ebben pedig jelentős szerepet játszik az, hogy hogyan fogjuk élelmezni a virágot. Hogyha a sustainable intensificationről beszélünk, a fenntartható intenzifikációról, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elég gyorsan technológiákról kell beszélni, olyan technológiákról, amelyeket a tudomány a mezőgazdaság számára kínál a világban, de mi Európában elutasítjuk ezeket. Általában meglehetősen állhatatosak vagyunk abban, hogy a legújabb technológiákat vakon elutasítsuk Európában. Kérdezem tehát, hogy akkor mi lesz Milánóban? Beszélünk majd az ilyen témákról, melyek közül a legismertebb a géntechnológia, de nagyon sok más ilyen téma volt, ahol Európa bizony folyamatosan nemet mond a helyet, hogy befogadná a technológiákat. Kíváncsi volnék arra is, hogy a vitákat milyen formában bonyolítják le. Szemináriumok lesznek, vagy más módon vitatják meg a kérdéseket, hiszen nekünk itt meg kell fontolnunk, hogy a Milánói expo megtalált eredményeket hogyan tudjuk a napi munkánkba beépíteni. Köszönöm szépen, most pedig Egnyú úr kap szót. Mr. Fischler, you won't... Fischler úr, valószínűleg nem emlékszik rám. Ó, oh, mégiscsak emlékszik rá amikor az Egyesült Királyságban ellátogatott a gazdálkodók uniójához. Meglep, hogy valaki felvetette ezt a kérdést. Én most az előzetem szólóhoz csatlakozom. Két kutatóintézet van az UK-ban, mind az én régióban. Az egyik a John Rees Research Center, akik olyan burgonyát tudtak kitermeszteni, amely a, egy nagyon komoly betegség ellen ellenálló, amit korábban gombaülőszerekkel próbáltak kiírtani, de erre rezisztens lett. De mivel genetikát használtak fel erre, amelyel eredményt értek el, nem engedik most, hogy kereskedelmi forgalomba hozzák. Aztán Rassenstedtben olyan növényt állítottak elő, amely a gyomokat egész egyszerűen távol tartják. És ez egy nagyon jó ötlet, de nem használhatjuk, mert megint csak gémódosított technikával sikerült ezt nekik elérni mint ahogy az előttem szóló mondta, eh, eh, a kérdés az, hogyha a brit kutatók a munkájuk eredményét bemutathatják-e Milánban, Milánóban. És akkor szeretnék még beszélni egy másik problémáról is, eh, ugyanis az Európai Unió olyan dolgot betiltott minden tudományos igazolás nélkül, hogy amely használt a szőlővel kapcsolatban. Most a repcére. És most inkább növényülőszerekkel kell permetezniük a repcét, és tulajdonképpen nem tudom, hogy ezt megbeszélik-e Milánóban hiszen ezek a brit mezőgazdaságban problémát jelentenek, és az európai mezőgazdaságban is problémát jelentenek, és mégsem próbálunk a megoldásokra figyelni. Vajon mi lesz erre a válasz? Köszönöm. Bardzo dziękuję, pani Köszönöm, McGuinness asszony parancsoljon. Thank you, Chair, and uh, welcome, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözöljük Fischler úr. Az egyik kérdésem, a piacok gyors változásával kapcsolatos. Ugyanis a fenntartható mezőgazdasági fejlődéshez beruházásokra van szükség. Ugyanakkor a piacok nagyon bizonytalanok az árakat illetően épp ezért nem hajlandók beruházni az emberek, és már is látjuk ennek az eredményét, tehát nincsen beruházás a mezőgazdaságban. Milánóban fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni? A másik kérdést már másik is felvetették az új technológiákat, illetően, hogy mennyire fogadják el ezeket az Európai Unióban és a világon és ezt a kérdést fel kell vetni. Hogyha nem foglaljuk el ezeket a technológiákat, akkor milyen eh, lehetőségeink vannak? És vajon beruházunk-e a kutatásba, hogy más lehetőséget keressünk? Aztán a, tegnap az IPCT-nek az elnöke beszélt a parlamenttelben, és az üzenete az volt, hogy, hogy a mezőgazdaságnak szerepet kell játszani a klímaváltozás területén. Tehát viszont kevesebb terület lesz erre, mert hogyha urbanizációra és erdőkre félretesszük ezeket, akkor a mezőgazdaság szempontjából kevesebb marad. Tehát szükség van fenntarthatóságra, de a piaci jelzések az árakat illetően jelez, nekünk is jeleznek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hajszlin képviselő kapszót. Ja, Fischler, schön, dass... Fischler úr, örülök, hogy itt van, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy pár konkrétabb kérdésnek jobban örültem volna. Ismerjük ezeket a szép kiállításokat, szép színes képeket tesznek ki, az ember ön tömjénezi magát, de aztán nem változik semmi hogyha tejpiaci vitát meghallgatta volna, mert délután láthatná, hogy semmi sincsen rendben, úgyhogy nincs ok, hogy örüljünk. Kérdezem, hogy az expón, illetve az expót követő vitán lesz-e szó ezekről az ellentmondásos kérdésekről? Úgy gondolom, hogy a géntechnológia kapcsán, hogy a kollégának válaszoljak, Nincsen szükség arra, hogy a géntechnológia örvén a nagy amerikai koncerneknek reklámot csináljunk. Van egy európai gazdálkodási mód, amely igenis sikeres tud lenni. Úgy hiszem, hogy az expo az igazi nagy ellentmondásokat kell bemutatni, és meg kell akadályozni, hogy nagy széles gesztusokkal úgy tegyünk, mintha bizony kezünkben volna a késütető és végleges válasz. Nem nincs a kezünkben, kérdések vannak a kezünkben, és az intenzifikáció bizony nagyon ellentmond a fenntarthatóságnak. Ezeket az ellentmondásokat kell bemutatni. Hogyha a világ élelmezéséről fog beszélünk, akkor a világ mezőgazdasági jelentésben szereplő felismeréseket is ki kell hangsúlyozni, mégpedig, hogy nem a high-teket kell helyzetbe hozni és nyomni, hanem igenis a hagyományos termelési módszereket is alkalmazni kell. Tarant képviselő abszolút. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Fischler úr kijelentései rákényszerítettek arra, hogy felszólaljak, pedig nem akartam. Ön filozófiai vitát javasol itt nekünk most ma délután, ugyanis ez az, hogy mi a planét a világban, tehát egy jobb világot fest fel nekünk. A, le, a jobb világ Párizsban és a francia kisebb régiókban is nagy, nagyon fontos lenne. Ugyanis novemberben több mint 100 ezer gazdálkodó Franciaországban tiltakozik, mert egész egyszerűen egyik napról a másikra élnek, nem bírnak tovább dolgozni. Nos, ebben a jobb világban tulajdonképpen teljesen figyelmen kívül hagyják a vidéki országokat Ön azt mondja, hogy e, ultrapolitikus e, politikák, pozitivista politikák lesznek, tehát tulajdonképpen teljesen e, más térben él, mint a jelenlegi problémák. Ön azért jött el, hogy eszmecserét folytassunk, nem csak, hogy felvázolja az ön elképzeléseit, de ön hogyan látja a jövőt a 2017-ös Milánoi világkiállítás keretében? hiszen ön a dereguláció embere volt. Fischler úr, direkt leszek, ma menjen el Párizsba, nézze meg, hogy mi történik. El kell fogadni, hiszen a dereguláció miatt szenvednek nemzetek. Én szeretném tudni, hogy ön volt biztos, milyen jövőt lát olyan időben, ahol a mai gazdálkodók nem látják a jövőt. Tehát az ön politikája megbukott, és akkor milyen jövőt javasol, vázol itt föl nekünk? Most pedig megadom Helbus képviselőnek a szót parancsoljon. Ja, herzlichen Dank, Herr Fischler. Sie haben äh, sieben Punkte. Köszönöm, Fischler úr, hét pontotról beszélt, hét pontot szeret kidombor, szeretne kidomborítani. Ezeket nagyon fontosnak tartom, például a közegészségügy javítása, a megfelelő élelmezés által, vagy a, a hulladék mennyiségének a csökkentése, vagy a fenntartható növekedés. Ezek fontos szempontok. Nos, Éppen itt a vitában a fenntartható növekedést többen felvetették, és szembeállították a fenntartható intenzifikációval. Márpedig az elmúlt években bizony inkább intenzifikáltuk a gazdaságot és a fenntarthatóságot elhanyagoltuk, de ez nem egy európai kiállítás, hanem egy világkiállítás és hogyha fenntarthatóan akarjuk intenzifikálni a gazdaságot, ezt a kérdést akarjuk bemutatni, akkor látni kell, hogy hol lehet még fenntarthatóan intenzifikálni a kapacitásokat a világban. Nem csak az ökológiai, a környezetvédelmi, hanem a gazdasági és szociális fenntarthatóság kérdése is foglalkoznak. Ezért a világ mezőgazdasági jelentésről nem szabad megfeledkezni. Ez a mezőgazdasági jelentés szólt arról is, hogy milyen, mire van szükség, hol kell lépni. Ez igazából példa nélkül volt, való volt ez a jelentés, hiszen szól mind azon területről, amely mindenki számára fontos. Úgy gondolom, hogy a világkiállítás egyik feladat éppen az volna, hogy ne csak az európai szempontot érvényesítse, hanem a világra is kitekintsem. Jelzem, hogy nem mi fogjuk Európából táplálni a bolygó lakóit, hanem legfeljebb hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jó úton haladjunk, és hogyha az Európa élelmiszer biztonságtól egy további lépést tud tenni az élelmiszer szuverenitás irányába, akkor egyet is értenék önnel. Nagyon sok különböző régióból érkeznek majd a kiállítók és a látogatók a világkiállításra, ezért nem elegendő, hogy csak az európai szempontokat mutassuk be, hanem fontos, hogy kitekintsünk a világ más területeire, és esetleg tanuljunk is tőlük. Lássuk, hogy milyen technológiával dolgoznak, és hogy mit tanulhatunk tőlük. Nie mam więcej chętnych pań. Most pedig úgy látom, hogy más nem kéri a szót, ezért megadom Fischler biztos úrnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre és kommentárokra. Köszönöm szépen, elnök úr. Anyanyelvemen fogunk válaszolni, hogy pontosan válaszoljuk a kérdésekre. Tíz perc időnk van csak, ezért igyekszem rövidre fogni magamat. Azzal kezdeném, hogy szükség van arra, hogy teljesen világosan lássuk, hányadán is állunk. Nyomatékkal hangsúlyoztam, hogy az irányító testület feladata nem abban áll, hogy egy új agrárpolitikát dolgozzunk ki. Nem mi hozzuk a politikai döntéseket. Ez továbbra is az önök feladata a bizottsággal és a tanácssal. Mi kizárólag azért felelünk, illetve ezért vállalunk felelősséget, hogy egyrészt a világkiállítás ideje alatt lehetőség szerint minden releváns téma, amelyek a Global Food Security-val kapcsolatban felmerülnek, felmerülhetnek, bemutatásra kerüljenek. Ezen felül pedig az a feladatunk, hogy egy kutatási programot is kifejleszünk, amely, amely arra koncentrál, ne felejtsük, nem csak az európaiak kutatnak, hanem a világ más területén is legalább ilyen kutatási erőforrásokat mobilizálnak, tehát amely arra mutat rá, hogy mennyiben járulhat hozzá Európa ahhoz, hogy a világ méretű élelmiszerellátás biztonság céljához közelebb érjünk. A következő év, a 2015-ös év döntő jelentőségű év lesz, Azért, mert az ENSZ közgyűlése 2015. szeptemberében arról dönt majd, hogy a milleniumi fejlesztési célok követő céljai hogyan nézzenek ki. Az első MDG arról szólt, hogy meg kell felezni a szegénységben élők számát. Minden bizonyal ezt a célt, ezt a milleniumi fejlesztési célt, vagy MDG-t el lehet érni. A következő 15 évre az egyik cél, vél, cél vélhetőleg az lesz, hogy az éhezést megszüntessük a világban. Ez egy igazi becsvágyó cél, és ebből pedig komoly kihívások származnak többek között Európa számára is. Milánóban azonban, ahogy mondtam, 147 ország fog kiállítani, és nem tudjuk persze minden országnak, és nem is akarjuk előírni, hogy mit állíthat ki. Az államok maguk választhatják ki, mit állítanak ki, de azt szeretnénk elérni, hogy az olasz kormányjal kapcsolatban, amely mégiscsak a legnagyobb pavilonnal rendelkezik, és az Európai Unió, mint unió, szintén egy pavilonban állít majd ki, tehát azt akarjuk elérni, hogy mi együtt azon fontos témákat, amelyeket tematizálni szeretnénk, lefedjük. Már megvizsgáltuk, hogy milyen kiállításokat terveznek, és egész konkrét javaslatokat készítettünk elő, hogy milyen témákat kellene még kiemelni annak érdekében, hogy egy olyan kerek mindenre kiterjedő képet mutassunk be, amelyet egyébként sok képviselőtársuk is követelt. Fő figyelmünket a Global Food Security kérdésére irányítjuk a FAO definíciója alapján. A FAO a Global Food Security alá a food safety-t, tehát az élelmiszer biztonság kérdését, valamint az élelmiszer minősége kérdését is besorolja. Az élelmiszer ellátás biztonságához, tehát hozzátartozik az élelmiszer biztonság és az élelmiszer minőség is a FAO szerint. Nos, hogyha a Global Food Security a célunk, akkor világosra kell tenni, hogy növelni kell a globális élelmiszer termelést és előállítást, hiszen a jövő következő évtized végén mintegy 9 milliárd embertársunk népesíti majd be a Földet. Persze nem minden ország és nem minden földrész fog hasonlóan nagy szerepet vállalni ebben, de joggal mondták, hogy Európának egészen más a szerepe, mint mondjuk Afrikának, vagy Ázsiának, vagy más földrészeknek. A tapasztalatok alapján, amelyet az elmúlt mintegy 70-80 évben szereztünk Európában, ahol valóban sikerült már a második világháború után nagyon gyorsan az önellátást biztosítani, de nem csak ebben áll a tapasztalat, hogy, hanem abban is, hogy a termelés növekedése a hozam növekedésből és nem a nagyobb felhasznált területmennyiségből ered. Ez az egyik tanulság, a másik tanulság pedig az, hogy a hozam növekedés bizony nem kis lép mértékben a környezet kárára történt. Tehát, hogyha most a sustainable intensifikációról beszélünk, akkor bizony sok régió lesz Európában, ahol a fenntarthatóság, a sustainability kérdése úgy inkább előtérbe kerül majd, azaz tehát, hogy a múlt hibáit kiküszöböljék, semmint, hogy növeljék a hozamokat. Ám lesznek olyan régiók a világban, ahol minden nagyobb probléma és minden környezetvédelmi károsítás nélkül lehet majd jelentősen növelni a hozamot. Gondoljanak csak bizonyos afrikai államokra. Nem kell ide nagy technológia, és nem kell ö, magas hozamú fajtákat vetni, és mégis legalább meg lehet duplázni a hozamot. Például a kukorica hozama Burkimna Fazóban 1000 kg hektáronként. 1000 kg hektáronként. Hát 1000-ről 2000 kilóra, 2 tonnára emelni a hektáronkénti hozamot miközben tudjuk, hogy Európában 8 tonnás az átlag hozam, a, tehát ez a megduplázása a burkina faszói hozamnak semmiképpen sem lesz problematikus. Nagyon sokfajta megközelítésre lesz tehát szükség, hogyha tovább akarunk lépni és áttörést akarunk elérni. Most pedig rátérek a konkrét felvetésekre és kérdésekre. Először is. Lássuk azt a kérdést, hogy hogyan lehet fenntartható növe, növelni a hozamot. Ez egy tipikusan interdisziplinér kérdés. Nem lehet ezt úgy megválaszolni, hogy jobb öm, öm, gabonafajtákra van szükség, vagy pedig a tejhozamat kell a teheneknek növelni. Nem, nagyon sok tényező együttjátszásából jön ez létre. A kutatás területén megjelenő megközelítési pontot éppen itt próbáljuk meghatározni, az interdisziplinaritás területén. Mit jelent ez? Nos, azt jelenti, hogy igyekszünk hozzájárulni, hogy a különböző tudományterületek szorosabban működjenek együtt, és jobb megoldásra jussanak. Garcia asszony azt kértem, hogy az élelmiszer lánc kérdése játszon szerepet. Ígérhetem, hogy szerepet is fog játszani világkiállításom, hiszen mi magunk is úgy gondoljuk, hogy az élelmiszer rendszereket kell jobban tanulmányozni, nem csak az egyes termelési lépéseket, fokozatokat, holisztikusan kell megközelíteni ezt. Dorfman képviselő pedig azt mondta, hogy valóban a világ tapasztalatait is fel kell mutatni. Ezt akarjuk tenni, nem csak egy európai köldöknéző kiállítás lesz ez. Ezért azok a rendezvények, amelyeket Milánóban tervezünk, ezeket a Steering Committee nevében is úgy tervezzük, hogy a világot is meghívjuk ezekre a rendezvényekre, nem csak az európai társ tagállamokat, hiszen velük a világ más térségéből jövő szereplőkkel akarjuk megvitatni ezeket a kérdéseket. Ami pedig a kutatást illeti. Hát nagyon keményen fogalmazok. Azt nem tudjuk megtenni, hogy a kutatást, a kutatókat, a tudományt valakinek az ideológia diktátuma alá rendeljük. Ha tudomány szabadsága megszűnik, akkor lehúzhatjuk a rólót. Nem jelenti ez az, hogy a tudománynak ne volna tud társadalmi megbizatása. Van megbizatása, de engedélyezni kell a kutatást. Egy egészen más kérdés ugyanakkor az, hogy a kutatás eredményeivel hogyan bánjunk. Ez már megint a politika kérdése, és a politikai szereplők kell, hogy döntsenek erről. De az, hogy kezdetektől fogva megbénítsuk a kutatást, ez megengedhetetlen. Nem lehet a kutatást betiltani. A kutatás szabad, és szabad kell, hogy maradjon. A kutatás etika egy olyan kérdés, amelyről valóban érdemes volna eszmét cserélni Milánóban is. Ezzel összefüggésben pedig az Egyesült Királyságból jövő kollégák észrevételére térek rá, ugye a különböző betegségek, növénybetegségek leküzdésére különböző koncepciók vannak. Nos, ami pedig az ár volatilitást, vagy az ár bizonytalanságot, ingadozást illeti, erre is kitér a kutatás, mégpedig azért, mert jelenleg nincsen végleges tudásunk arról, hogy a növekedő vagy a csökkenő árak jelentik-e a Global Food Security-t veszélyeztető nagyobb problémát. Elolvashatják a FAO vagy az OECD vagy bár más nemzetközi szervezet policy paperjeit, szakpolitikai háttéranyagait, és ezekben elolvashatják, hogy a 2008-9-es gazdasági válság előtt általában az volt a konszenzus, hogy az éhezésért az állandóan csökkenő árak felelősek. Ugyanezek a szervezetek 2010-ben azt mondták, hogy az éhezésért a világban az élel, növekvő élelmiszer árak felelnek. Láthatják, hogy az ügy kicsi komplexebb, mint ahogy ezt egyszerűsítve beszokták mutatni. Azt hiszem, hogy ezzel a komplexitással kell megtanulnunk együtt élni. Amit pedig a Csauri barátom beszélt, mondott az erdősítésről, ezzel egyetértek, viszonylag jól ismerem őt, és tudom, hogy mire is gondol de nem arról van persze szó, hogy a legjobb mezőgazdasági haszonterületeket erdősítsük be. De bizony van sok terület a világon, ahol az erdősítés nagyon pozitív hatásokkal járhat. Gondoljanak például arra, hogy a szaheli övezetben folyamatosan előre halad az elsivatagosodás. Ezt elsősorban erdősítési programokkal lehet megakadályozni a mezővédő erdősávokkal, vagy hogy nem mondjuk sivatagvédő erdősávokkal. Vannak olyan területek ugyanakkor a világban, ahol kivágták az erdőket, de nem lett ebből mezőgazdasági haszonterület, hasznosítási terület. Tehát úgy gondolom, hogy az erdősítés kérdését komplexen kell vizsgálni, de az erdő területek valóban pozitív kihatással járhatnak az éghajlatváltozás csökkentése területén. Egy valamit persze nem tudunk megoldani, ezt megmondhatom már most is, a mezőgazdaság és az agrárpolitika területén jelentkező ellentmondásokat nem tudjuk kisöpörni a világból. Mást kell tennünk. Először is jobban kell tudni informálni egymást. Hiszen megfelelő információk alapján tudjuk a jobban tájékoztatni egymást, illetve jobban döntéseket hozni. Másodszorban pedig az is feladatunk, hogy az ellentmondásokról előítéletmentesen és nyíltan cseréljünk eszmét. Ez a diskurzus az, amelyet el szeretnénk érni, a Milánói világkiállításon egy sor rendezvény célja éppen abban áll majd, hogy ezt a nyílt és mentes eszmecserét előbbre vigyük. Hát amit francia kollégám a filozófiai vitáról mondott, vagy rosszul fejeztem ki magamat, ez előfordulhat meg lehet, de legalábbis nekem nem az a benyomásom, hogy filozófiai vitát folytatnánk ebben a, ezen a területen. Nagyon reális és földközeli vitát folytatunk, földközelít a szó mindkét értelmében. Bár én ennek az irányító bizottságnak az elnöke vagyok, de hogy ön azt állítja, hogy én, mint biztos, tíz év alatt, amíg eh, a felelősséget viseltem, kizárólag deregulációt folytattam, akkor vagy a politikámat nem értették, vagy pedig nem figyeltek kellőképpen, ezt megmondom önöknek nyíltan is a szemébe. Nos, hölgyeim és uraim, azok, akik az élelmezési szuverenitást, mint célt megfogalmazzák, ezeknek igaza van, ez is egy nagy téma lesz. Köszönöm. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Bizonyára lesz még arra alkalmunk, hogy meglátogassuk majd a világkiállítást, és a szakbizottságunk szeretne aktívan részt venni ennek a rendezvénynek a megszervezésében. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Fischer úrnak. És bizony, emlékszünk azokra az, arra az időszakra, amikor ön biztos volt még, és azóta Barnier biztos is beszélt már előttünk a fenntartható vidéki fejlesztéssel kapcsolatosan, illetve hogy ennek mi a kapcsolata a mezőgazdasági politikával. Minden esetre eh, át kell tekintenünk minden rendelkezésünkre álló információt, hogy a mezőgazdaság kérdéseire választ adjunk. Köszönöm szépen. 5 perces technikai szünetet szeretnék kihirdetni, hogy eh, a következő tématárgyalásába kellő felkészültséggel tudjunk belevágni. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do... Kedves kollégek, kérem térjenek vissza az ülőhelyükre, mert szeretném folytatni az ülést a második résszel. Nagy örömmel nyitom meg a meghallgatást az erdőket és az erdő alapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról. Egy saját kezdeményezésű jelentés köztényer kolléga tollából készül ebben a témában. Az Európai Bizottság bemutatta közleménytervezetét, illetve közleményét múlt eh, szeptemberben. De eddig még nem volt alkalmunk arra, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen az európai választások időszakával esett egybe ez a munka. Ezért van némi lemaradásunk. Egy olyan témával foglalkozunk, amely a továbbiakban is igen releváns és érvényes téma. Először is Köztinger asszony a jelentéstevő bevezető előadását fogjuk meghallgatni. Aki először a stratégiáról fog beszélni, tehát Köztinger asszony lesz az első, aki megszólal, azután meghallgatjuk előadóinknak a beszámolóját, és most Először is üdvözölni szeretnék és aztán, őket, és aztán Köszinger asszony bevezetője után be is mutatom vendégeinket. Köszönöm szépen. Nem beszélek én hosszan, a szakértőké lesz a szó ma délután, akiknek köszönöm is, hogy eljöttek, akik a, az erdő stratégia kérdését fogják megvitatni velünk, és rendelkezésünkre állnak szaktudásukkal december végén, szeptember végén még a még a bizottsággal is eszmét cseréltünk. És a mai nap során valóban átfogó információkat szeretnénk kapni az erdőgazdasági gyakorlatról, és persze a tudományos felismerésekről is. Úgy hiszem, hogy az elmúlt hetek érdeklődése megmutatta, hogy milyen nagy jelentősége van az erdőnek Európa számára. Persze nem csak az erdőgazdaság, hanem a környezetvédelem szempontjából is. De a vidéki térségben az erdők garantálják a munkahelyeket is, és a megújuló energiaforrásoknak is állandó utánpotlást adnak. Ezért mi szakbizottságként az Európai Parlamentben becsvágyó stratégiát akarunk elfogadni, amely minden kérdésre kiterjed. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm a szakértelmüket, és kíváncsian várjuk, hogy mit mondanak nekünk. Akkor e, tovább lépünk az első témánkhoz. Harald Mauser úr eh, látogatott el hozzánk az Európai Erdőgazdasági Intézettől, aztán Hakarainen úr, a Finn eh, mezőgazdasági termelők és eh, erdő tulajdonosok szövetségétől. Kérem, hogy tartsák magukat a 10 perces felszólalási időhöz. Tessék. Good afternoon, ladies and Mindenki szeretettel üdvözlek, hölgyeim és uraim. Köszönöm a bizottságnak, hogy e, eljöttek erre a meghallgatásra. A stratégia a Forest 2020 stratégiának azt írta elő, hogy versenyképes legyen a gazdaság számára. És a stratégiájának van egy kísérő dokumentuma, amelyben vannak adatok az, ennek az ágazatnak a gazdasági jellegzetességéről, és ez 2011-re van aktualizálva itt, amit itt látnak. Ugyanakkor fontos elemek hiányoznak, mint például a 60 millió erdőtulajdonossal kapcsolatos, aztán a szolgáltatóipara kapcsolatos, aztán az új fejlesztések, például a biotextil vagy a biokemikáliák. Ezek nincsenek mind benne ebben az adat sorozatban. És mivel ez a fontos információ hiányzik, valószínű, hogy ezek az adatok alábecslik ennek az ágazatnak a gazdasági kapacitását. Segítene, hogyha a stratégia végrehajtása ezt a hézagot betölteni és tudás alapúvá tenni. Ezekből az adatokból használhatjuk az ágazat számára a gazdasági relevanciáját kifejezésére. Ez öt, az öt legfontosabb ipar közül az egyik. Az, az erdő alapú iparág hozzáadott értéket ad olyan nagyságban, mint az autógépgyártás Ugyanakkor ez az erdőgazdalkodás nem a központjában áll az európai gazdaságnak, de ugyanakkor ez az iparnak egy zöld előszobája, és a jövőben még fontosabb szerepet fog játszani. A stratégia végrehajtásának meg kell felelni ennek a magas relevanciának, és pedig olyan iparorientált intézkedésekre van szükség, amelyet ebben a dokumentumban is fel kellene tek, mutatni. Az erdőgazdálkodás, a kivágás általában vidéki területeken vannak és ezek hozzájárulnak ezeknek a régióknak a gazdasági jólétéhez és tulajdonképpen nincs olyan más ipari ágazat, amely ezt ilyen nagyságban tenné meg. Ugyanakkor a gyárak azok a városok közelében vagy városokban magukban vannak. Például az, az épületeknek az építése vagy renoválása, a nyomdák és a többi a szolgáltatások elsősorban városokban, városi területeken vannak. És itt biztosítanak munkaalkalmakat. A gazdasági, az erő, erdőgazdálkodásoknak mind városi, mind vidéki területen nagy szerepe van. De az adatok ezzel kapcsolatban hiányoznak. Az ágazatnak a városi fontosságát illetően konkrét összehangolásra van szükség más politikákkal, nem csak a mezőgazdasági politikával. Ezt a stratégiába is belefoglalták. Ezek az adatok a múlttal kapcsolatosak, ugyanakkor lényeges változások történnek. Az Európai Unióban az erdő alapi ágazatot úgy írhatnánk le, mint egy kreatív rombolást. Ez azt jelenti, hogy bizonyos gazdasági tevékenységek hanyatlanak, ugyanakkor új technológiák, új termékek és új szolgáltatások és új üzleti modellek alakulnak ki. Ennek eredményeként az ágazat az elkövetkezendő két évtizedben sokkal többet fog változni, mint az elmúlt évtizedekben. Sokkal sokfélébb lesz, és sokkal sokféle és sok hozzáadott értékű termékek fognak kialakulni, és integráltabbá válik ez az ágazat más szektorokkal. De a jelenlegi kutatás nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a változásokkal. Az első, ennek a stratégiának segítséget kellene nyújtania ennek az ágazatnak, ugyanis Európa jólétéhez sokkal jobban hozzá fog járulni, mint mások. Épp ezért meg kell értenünk a változásokat összekapcsolódnak az alap, az erdő alapú ágak tulajdonképpen a fa bármilyen felhasználása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás a nyersanyagtól függ, amely az, Európa, az erdőkből származik és különböző megközelítések vannak, és erdőgazdálkodási megközelítések. De tulajdonképpen szinergiát és, és egyensúlyt kell megtalálni a különböző felhasználások között. Például lehet, hogy korlátozni kell a fakitermelést, amelynek hatása lesz a munkahelyek számára és más ágazatokra. De tulajdonképpen a, a fakitermelés korlátozásának a hatását nem vizsgálták. Például Ausztriában vannak olyan forgatókönyvek, amelyek alapján, hogyha 10 százalakját az erdő területeknek nem intervenciós termelésre használják, akkor azt láthatjuk, hogy 6-tól 31 százalékig csökkenteni a munkaerőt. Tehát vannak olyan érvek, érvek amelyek mellette szólnak és ellene szólnak, de szeretnénk rávilágítani, hogy az erdőgazdaskodási keret és az ipar közötti kapcsolatot fel kell mérni átfogóan. És pedig hogy milyen hatása van a régiós gazdaságokra is az erdőgazdálkodásban történő változásoknak a jövőben új erdő alapú termék, termékek és szolgáltatások fognak segíteni abban, hogy új célkitűzéseket elérjünk, mint például gazdasági jólét, foglalkoztatás, munkahelyek de ezek nem a, pénz, csak a piaci erőktől fognak létrejönni, hanem nemzeti és európai szinten is szükség van politikai lépésekre. És ezért a stratégiák és a politikák, amelyek a biodiverzitással, az éghajlatváltozással és a szolgáltatásokkal kapcsolatosak, mind szükségesek. Ugyanakkor ez nem eredményezheti az, hogy hogy az erdőgazdálkodás gyengíti. Tehát a széndiokszid szegény eredményeket nem az erdők kárára kell elérni. Amikor az ágazat egyik részében döntünk valamiben, akkor a másik ágazatnak is a következ, gyakorolt következményeit meg kell vizsgálni fenntarthatóvá kell tenni, mert ez a gazdaságra és a foglalkoztatásra is hatással van az egész ágazatban. Épp ezért jobb tudás alapra van szükség az erdő ekoszisztémák ismeretére, mind a természeti, mind az emberi hatások elemzésére, a gazdasági és a szociális aspektusokat is meg kell vizsgálni, és jobban ismerni kell a változásokat és azoknak a hatásait. Ezen kívül növelni kell az intelligens beruházásoknak a vonzerejét ebben a gáz, az ágazatban. A fiatal erdőgazdálkodók számára vonzóbbá kell tenni ezt az ágazatot, a vállalkozók számára és a beruházók számára vonzóbbá kell tenni, azért, hogy a megfelelő pénzügyi lehetőségeket biztosítsák az erdőágazat számára. Ezen kívül a kutatás és az innováció minden szinten nagyon fontos lesz ennek az ágazatnak, hogy megújuljon, és az egész világon versenyképessé kell tenni. Európában több célzott támogatásra van szükség azért, hogy hozzájáruljunk ehhez az egész folyamathoz. Mivel annyira összetett ez az ágazat, és ezért nagyon sokféle szempontokat kell lefedni, de mivel a kutatási programok azok szétszórtak, ezért ez nem sikerül. A Horizont 2020 segítene abban, hogy ezt a széttöredezetességet megoldjuk. November 13-án a parlamentben az erdők jövőjével fognak foglalkozni. Kérem, használják fel ezt a lehetőséget arra, hogy hallgassák meg, hogy milyen strukturális változások történnek az erdőágazatban. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Most pedig a következő előadónak szeretném megadni a szót. Tessék! Mr. Chairman, dear members of the... Elnök úr, üdvözlöm a szakbizottság tagjait is, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok most az EU erdészeti stratégiájáról az ipar és a foglalkoztatás összefüggésében. Először is arra szeretnék rámutatni, hogy Finnországban és Európa egészében az erdő tulajdonosok üdvözlik az új stratégiát és nagyon örülünk ennek a nyílt tervezési folyamatnak, amelyen megtervezték a stratégiát, és amelyben a tagállamok és az érdekeltek is részt vehettek. Először is azt kell megemlítenem, hogy amikor azokról az iparágokról és munkahelyekről beszélünk Európában, Ezekkel kapcsolatosan nagyon sok fenntartható erőforrással rendelkezünk Európában, ezeknek a mennyisége még növekszik is. Az elmúlt évtizedben 2,5 milliárd köbméterrel növekedett a kitermelés, de ennek csak a 60%-át termelik ki tulajdonképpen. Tehát a fenntartható kitermelést akár 100 millió köbméterre lehetne évente növelni. Vannak tehát erőforrásaink, és ezek fenntarthatóak. First, actually I want to point out this Először is, ami a gazdasági előjelzéseket illeti, amelyeket tegnap a bizottság közzétett. Ezzel kapcsolatosan számolnunk kell azzal, hogy Európa számára milyen gazdasági növekedésre lehet számítani, és ez nagy kihívás egész Európában. Mire van szükségünk? E gazdasági növekedésre és gazdasági jólétre. Juncker úr, a bizottság elnöke megemlítette küldetési levelében, hogy elsősorban a foglalkoztatásra és a növekedést generáló beruházásokra kell összpontosítani a jövőben. Az erdészeti ágazat eddig is és a jövőben is kocsfontosságú szerepet játszhat a biogazdaság jövőjében. De csak versenyképes és erő EU-s erdészeti ágazat járulhat hozzá a gazdasági jóléthez. Nem automatikus következménye ez a gazdaság működésének. E ami nagyon fontos kérdés az Európai Unióban, nagyon sok szakpolitika kezeli az erdészetet, klímaváltozás, biodiverzitás, környezetvédelem, és ezek a döntéshozatalban nagyon fontos jogforrások. Az új erdészeti stratégia nagyon jó kiindulási pontot jelent arra nézve, hogy javítsuk az erdővel kapcsolatos szakpolitikai koordinációt és koherenciát az Európai Unióban. Nagyon sok ilyen jogforrásunk van, biodiverzitás stratégia, a biológiai diverzitással kapcsolatos egyezmény, a eh, madarakról szóló irányelv, a habitat irányelv, stb. És remélhetőleg ezeknek a koherenciájára és összehangolására most már lesznek eh, hatékony eszközeink. Elnök úr! Kedves bizottsági tagok! Az új erdészeti stratégia konkrét eszközöket szolgáltathat a jólét előteremtésében. Ahogy a kollégám is említette, az erdészeti ipar megélhetés biztosít kb. 4 millió ember számára, és összes értékben 500 milliárd eurót termel ez az ágazat. Ez az EU feldolgozóipari GDP-nek kb. 8%-át jelenti. Tehát óriási értéket eh, állít elő ez az ágazat. Az erdő tulajdonosok szempontjából ezek a, ennek a megoldásoknak a szerepe a jövőben jelentősen növekszik majd és a fafelhasználás fokozása az EU gazdaságára is pozitív hatással lesz. Az erdő alapú iparágak belföldi alapanyagokat használnak fel, és egyre csökkentik az importált nyersanyagoktól való függőséget. Ezért lényeges, hogy fokozzuk a termelésben való része vállalását ennek az ágazatnak, hiszen eh, eh, belföldi alapanyagokat használ fel, és erőforrásokat ez az iparág. Ugyanakkor, hogyha ezeket az erőforrásokat eh, ki akarjuk tudni használni, az erdőinket a jövőben és a gazdasági növekedés szolgálatba tába kívánjuk állítani, ehhez politikai akarat van szükség, és nyitottságra a döntéshozók részéről. What is the forest strategy without az erdészeti stratégia súlytalan volna anélkül, hogy megvalósítási szabályokat határoznánk meg, hiszen akkor csak írott malaszt maradna. A stratégia hozzájárul az európai gazdasági jóléthez, és ebben kulcsfontosságú szerepe a végrehajtásnak van. Ezért most a növekedésre, foglalkoztatásra és a vidék jólétére kell összpontosítanunk, mint célokra. A bizottságban azt tervezik, hogy egy több éves végrehajtási tervet állítanak össze ennek alapvető a szerepe. A végrehajtási tervben, a megvalósítási tervben valódi intézkedéseket kell megfogalmazni, hogy az erdőinket valóban a gazdasági jólétre tudjuk fordítani, és támogatni tudjuk Európa egészében az erdő alapú biológiai gazdaságot. De nagyon fontos biztosítani, hogy a szabályozás ne legyen negatív hatással az ágazat nyereségességére, a további költségekkel vagy a bürokrácia nehezítésével. Hogyha az EU erdészeti stratégiájáról beszélünk, illetve a foglalkoztatás vonatkozásairól, valamint a gazdasági szempontokról és az iparágakról, akkor fel kell tennünk a kérdést, valóban szükség van-e több szabályozásra a biodiverzitással kapcsolatosan. Valóban ezek az értékek, a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések, az, hogy mi az erdők szerepe az éghajlatváltozásban, ezek nagyon fontos szempontok, és ezeket az értékeket is figyelembe kell vennünk, de hogyha a foglalkoztatásról és az iparról beszélünk, akkor nagy kérdés, hogy a biodiverzitással kapcsolatosan szükség van-e további szabályozásra. Fentartható erdészeti gazdálkodási feltételekre van szükség, olyan szabályokra, amelyek a harmadik országokra is azonos módon vonatkoznak. A magam szempontjából és az erdő tulajdonosok szempontjából fontos megállapítani, hogy az Európai Unió mit tud tenni annak érdekében, hogy az erdészet hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatáshoz és a beruházások bővüléséhez. Fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk a fa felhasználást elősegíteni. ugyanolyan célokra tudjuk használni a faanyagot, mint a kőolajat. Új, innovatív gondolkodásmóra van szükség, és Európa egészében a biológiai gazdaság kiépítésére. Köszönöm szépen a figyelmet! Paul Po tych dwóch wystąpieniach. Köszönjük szépen ezt az előadást. Köszönjük mind a két előadást. Most egy kérdez felelek kör következik. Még egyszer mondom, tehát két előadást hallgattunk meg, és most pedig Megnyitjuk a vitát. Várom a kérdéseket, észrevételeket, felvetéseket. Ki kéri a szót? Köztinger asszony. Köztinger asszony megkapja a szót, és biztos vagyok benne, hogy utána még nagyon sokan jelentkeznek szólásra. Ne feledjék persze, hogy a meghallgatásnak egy második része van, ahol szintén két témát fognak feldolgozni, és utána szintén kérdezhetnek majd. Köztinger asszony. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak találtam azt, hogy Mauser úr elmondta, hogy az erdőágazat a fiatal gazdálkodók számára nagyon vonzó, és kíváncsi volnék, hogy léteznek-e kezdeményezések az egyek, egyes tagállamokban, arra, hogy a fiatal generáció számára ösztönzőket vezessenek be. Például Ausztria példájából tudom, hogy ez nagyon összefügg a képzéssel, a továbbképzéssel, az itt rendelkezésre álló lehetőségekkel, és itt az is érdekelne ezzel kapcsolatban, hiszen ez a terület erősen összefügg a munkahelyek kérdésével is, tehát az is érdekelne, hogy rendelkezésre áll e szám a tekintetben, szám a tekintetben, hogy ezek a green jobok hogyan alakulnak, hány ilyen új zöld munkahely jött létre. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos csapás irány, amelyről nem szabad megfeledkezni, főleg akkor, amikor a vidéki térségben akarunk munkahelyeket teremteni, minden régió, ahonnan elvándorolnak a fiatalok, a munkavállalók az agglomerációk irányába, küzdködik ezzel a problémával, és itt az erdőgazdaság megoldást jelenthet. Köszönöm szépen, Erikson úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek sok mindennel, ami itt elhangzott, ha nem is mindennel, de sok mindennel. Nagyon érdekes megközelítés ez, a bizottság erdőstratégia dokumentumában kirajzolódó megközelítés. Vannak területek, ahol még el lehetne mélyíteni a vizsgálódást. Az egy mindenen átívelő kérdés az, hogyha megvizsgáljuk az erdőágazatot Európában, akkor jelentős változások tanúi vagyunk, Például új textilfajták jelennek meg. Tehát az erdőipar volumenéből a papíripar kisebb részt hasít ki, viszont az energia ellátás nagyobb területet hasít ki, és mondom, a textil ipari felhasználás is növekszik. Úgy gondolom, hogy ugyanakkor nincsen teljes egyértelműség a stratégia céljai tekintetében. Például Európa északi részén, Finnországban és Svédországban az erdő adja a vidéki térség nagy területét. Európa más területein pedig a csak már kivágták az erdőket, jelentős erdőterületeket vágtak ki. Ugyanakkor bizakodhatunk abban, hogy Európa további erdőterületeket telepíthet be, és ilyen módon új munkahelyeket is teremthetnek Európában? valódi növekedésre számíthatunk az erdősített területek nagysága tekintetében? Így gondolják? Köszönöm szépen, és pedig Basszus képviselő kap szót. Az európai erdők, különösen a francia erdők előregettek, és egyetlen ért intézkedés sem tettek ennek eh, az ellentétjére. Kínában az Európai Unióból való eh, importálás egy millió eh, köbmétert jelentettek ki. Tehát e, a ezeket a fákat aztán vissza exportálják Európába bútorok formájában, és ez 500 millió munkahelyet veszélyeztet. Tulajdonképpen skandallum, hogy az Európai Unió az egyetlen eh, világhatalom, amely nem eh, tett lépéseket eh, ezzel kapcsolatban. Oroszország, Kanada és az Egyesült Államok már drasztikus korlátozásokat vezettek be. Mit várunk még, hogy ne tegyük ugyanezt? Köszönöm, most pedig Kuzsmó képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, Mauser úr a bemutatójában, az előadásában egy fogalmat használt. Ugyanis arról beszélt, hogy a fa feldolgozás majdnem olyan fontos, mint az autóipar. Kérem, hogy erről beszéljen még az össz, az ágazat össz volumenére alapozta ezt a kijelentést, vagy hogyan, hogyan értelmezte mindezt, amit mondott? Mit tudna ehhez még hozzátenni? Köszönöm szépen, Ropé úr. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örültök, hogy azt hallottam, hogy erőfeszítéseket tettek a kompromisszum el elérése érdekében. Jó példája az annak, hogy a kompromisszum mit jelent. A kompromisszum azt jelenti, hogy többen több irányból egy cél irányába haladnak, és végül megegyeznek a legfontosabb kérdésekben. Ami pedig az erdőfejlesztési stratégiát illeti, Litvániában a fenntartható erdészetet csak úgy lehet támogatni, hogyha a szövetkezetek ebben részt vállalnak, és hogyha szakértőkre bízzák az erdészeti munkát. Ezért úgy gondolom, hogy ha támogatni akarjuk az erdészeti ágazatot, akkor meg kell hagyni, a, hogy a magán tulajdonosok uniója végezze ezt a munkát. Támogatnunk kell az erdészeti területek támogatását is, és úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy megvitassuk, nem lehetne az erdészeti ágazatot olyan reform alá vetni, mint a mezőgazdasági ágazatot. Az erdészet fontos szociális és egyben rekreációs funkcióval is bír. Hanem is az erdészet, de az erdők persze. Ugyanakkor Litvániában egyre kevesebb ember dolgozik az erdőkben. Éppen ezért ezen módosítani, változtatni kell ezen a helyzetem. Köszönöm szépen, most pedig Pálye képviselő kap szót. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr mondja McIntyre asszony. Nagyon érdekes volt ez a két előadás. Én a környezetvédelmi szabályok kihatásáról szeretnék beszélni. Hogyan befolyásolják ezek az erdészetet, az erdőipart, az erdészetipart. Azt tanultam itt meg az agri tagságom alatt, hogy gyakran valamit egy szabályozással el akarunk érni a legjobb szándékkal, de a végrehajtás során nem szándékolt célokat, esetleg ellentétes célokat váltunk ki. Ezért nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatokról eszmét cseréljünk, támogassuk a fenntarthatóság ügyét, de ezt nem mindig biztos, hogy az integráció vagy a szabályozás útján lehet elérni. Mondok egy példát. A habitát irányelvet. Nos, az Egyesült Királyságban a erdő teljesen lebénította ez um, a habitat irányelv. Um, vannak olyan fajok, amelyeket véd a habitat irányelv, és ezért uh, voltak éppen a tulajdonosok nem annyira uh, használják az erdőt, nem annyira gazdálkodnak az erdővel, attól félve, hogy károsítják a fajtákat, és ezzel beperelhetik, önök, beperelhetik őket, holott pedig egy egészséges erdő az fajták túlélését támogathatná. Megemlíthetném még a fa irányelvet is. Kérdezem, hogy hogyan látja ezt a bonyolult és komplex összefüggést. Köszönöm szépen, Pedelli képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen egy elég fontos kérdéssel foglalkozunk Svédország számára is, a foglalkoztatátság és ipari szempontjából ez egy nagyon fontos terület. És egész Európa számára szükség van egy közös európai stratégiába. És ahogy a kollégám mondta, a termelés és a védelem azok most egymás ellentétei, vagy egymásra épülhetnek? protection és production pár. Aztán a biológiai sokféleségről is szó van az erdőkkel kapcsolatban, és megint McIntyre kolléga mondta csak, eh, hogy feltette fel azt a kérdést, hogy vajon lehetséges-e az erdőket eh, olyan módon eh, kezelni, úgy gazdálkozni velük, hogy hagyjuk, hogy maguk biztosítsák a biológiai sokféleséget. Aztán van egy másik kérdés, eh, például a foszilis üzemanyagoknak a kérdése, a távfűtésre, a fenyőolaj felhasználása, vagy a dizelt kiváltsa, aztán a kozmetikai kérdése, termékekben is. Tulajdonképpen olyan sok minden másra használhatjuk még fel az erdőnek a termékeit. Aztán azt is figyelembe kell venni, hogy észak és dél között nagyon nagy különbség van az erdőgazdálkodást illetően is. Tehát nagy nagyon fontos kérdésekre kell választ találnunk, és óvatosan kell megfogalmazni például az erdőírtás fogalmát, hogy tényleg azt jelenti-e, hogy teljesen kiírtsák, vagy pedig azt, amit Svédországban, Norvégiában, az, hogy jobban tervezünk, és tulajdonképpen több erdőnk van, mint azelőtt volt, 50 évvel ezelőtt. Közös szabályokra van szükség az erdőgazdálkodás területén, és és problémákat látok abban, hogyha a különböző erdőket innen az Európai Parlamentből vagy Európai Házból irányítják. De ha ez a szakbizottság kifejezhetné a véleményét az erdőstratégiáról, és pedig úgy, hogy segítsék a termelést, a gazdaságot, a foglalkoztatottságot, ah, akkor jó lehetőség van az éghajlat, a munkahelyek, a textilipar és mások számára. Különböző nézetek vannak arról, attól függően, hogy milyen országból beszélünk, hogy hogyan tekintjük a, az erdőt, hogy csak pihenésre, vagy pedig gazdasági szempontból is használjuk őket. Köszönöm szépen. Haszlin kolléga. Ja, vielen Dank für die Vorträge. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat. Fáj nekem, de azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen észak-európai fókusz öm, határozta ezt meg, pedig egy össz-európai erdészeti stratégiáról beszélünk, és Dél-Európában teljesen más stratégiára van szükség, mint Svédországban, vagy akár Németországban is. Lehet, hogy a további előadásokban hallunk még erről, vagy pedig lehet, hogy egy dél meg egy észak-európai stratégia kidolgozásán kell gondolkoznunk, olyan különbözőek a kihívások a két területen. McIntyre asszony azt mondtam, hogy a környezetvédelmi törvények akadályoznák az erdőgazdaságot. Ennek csak ellen tudok mondani, ezzel nem értek egyet. Az európai biodiverzitási stratégiát, hogyha komolyan vesszük, akkor bizony az erdőgazdasági területet biodiverzitási jogból ki kell vezetnünk, ki kell vonnunk az intenzív felhasználás alól. Sok célt kell tehát megoldanunk, ezért meglepett Rakinen úr kijelentés, hogy a politika ne zavarjon már, hanem tartsa ki márgát, vagy vonuljon ki a területről. Úgy gondolom, hogy a túlhasználás, vagy az intenzív felhasználás, vagy egy nagyon technikai felhasználás a harvestorokkal, a fa arató gépekkel nagyon sok problémát felvet, ezeket nem lehet szőnyeg alá söpörni. Még egyszer mondom, ezekre a szempontokra is ki kell térni. Pascal Ja, wir haben jetzt hier in der Müller asszony, a munkahelyekről és a fenntarthatóságról már hallottunk, de arra még nem válaszoltak, hogy úgy gondolják-e, hogy az erdő stratégia jó célt vesz-e. Konkrét választ várnék önöktől, milyen kritikus pontokat látnak az stratégiában, Hogyha a státuskót megvizsgáljuk, akkor jól tudjuk, hogy több fa nő, mint amennyit felhasználnánk. A magán erdő tulajdonosokat meg kell győznünk arról, hogy kivágják a fát azért, hogy ez az ipar számára felhasználható legyen. Márpedig, ha ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan akarjuk ezeket a munkahelyeket megteremteni, hogyha még azt sem tudjuk, hogy hogyan lehet szélesebb körben a favágást elterjeszteni. Meg lehet, hogy itt a közerdők tulajdonosai és a magánerdő tulajdonosok szélesebb körű együttműködésére volna szükség, de ez csak önkéntes alapon történhet meg. Még egyszer mondom, az erdők gazdáit meg kell győzni arról, hogy intenzíven használják ezt eh, a nyersanyagot azért, hogy a fenntartható erdőgazdaság keretfeltételei teljesüljenek. Köszönöm szépen. Most pedig, most pedig tehát látjuk, hogy mindenki feltette a kérdését, és most pedig megadom a szakértőknek a szót. Válaszoljanak az önöknek tetsző sorrend szerint. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak is a kérdéseket, és az észrevételeiket is. Nagyon fontos szempontokat vetettek fel. Az erdőiparral kapcsolatos kérdések és a változásokkal kapcsolatos kérdések tényleg nagyon relevánsak. A jövőben egészen más lesz az erdészeti ágazat, mint most. Folyamatos változásban él ez az ágazat és a termékek sem ugyanazok, mint 10-20 évvel ezelőtt, amelyeket eh, termeltünk. Tehát óriási változások zajlanak folyamatosan, de hát ez minden iparágra igaz eh, Európában és a világ egészében. There are good examples, for example, those energy production. Jó példák erre az energiatermékek, vagy a textiltermékek, vagy a papírtermékek, ez a trend. A változás maga a trend. És volt egy kérdés azzal kapcsolatosan, hogy az e- európai erdészetiparral mi történik a jövőben. Említettem, hogy a fa állomány Európában folyamatosan növekszik, és az erdővel borított terület is folyamatosan növekszik. Nem csak az a faállomány, hanem az erdővel borított terület is növekszik. Uh, then there are those, uh... Azután Voltak kérdések és észrevételek, nem is kevés, azzal kapcsolatosan, hogy milyen különbség van -e Dél- és Észak-Európa között. És úgy gondolom ezzel kapcsolatosan, hogy pontosan ez az, amiért stratégiára van szükség, és nem szakpolitikára. Harmonizációra van szükség, és koordinációra a különböző szakpolitikák között, amelyek hatással vannak az erdészeti ágazatra és az erdészeti alapú döntéshozatalra. Az erdők szerepét kell tisztázni, hogyan használjuk fel ezeket, melyek az előnyei az erdőgazdálkodásnak, ez egész más az földközi tengeri térségben, Közép- és Észak-Európában. Uh, coordination and coherence somehow to improve it. Uh, then actually there Azután uh, the, uh, the need of aztán, ami a környezetvédelmi szabályozás szükségességét illeti, igen, szükség van a környezeti szabályozásra, de most, amikor a foglalkoztatásról vagy az iparról beszélünk, az a kérdés, hogy ezek a környezeti szabályozások, rendeletek és a bürokrácia maga a cél-e, vagy pedig valami más a cél? Hogyan kell felhasználni az erőforrásainkat, az erdőket? Ez a nagy kérdés. És amikor az ökoszisztéma szolgálatokról beszélünk, a kérdés az, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásokat hogyan tudjuk kihasználni ezek a szolgáltatások, szolgálatok hogyan tudnak új üzletés, foglalkoztatási lehetőségeket teremteni, új jólétet Európában. Ilyen szempontból pontosan ugyanaz a helyzet Észak-Európában, mint él, él Európában. Azután a foszilis üzemanyagok. Finországban ezzel kapcsolatosan nagy vita zajlik. a tekintetben, hogy az évszázad végéig fel kell számolni a foszilis energiaforrások felhasználását. Finnországban, hogyha nem használjuk fel a fát vagy az erdő jelentette erőforrásokat, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezt a kihívást. Az egyetlen lehetőség a fa felhasználás e tekintetben. And, and what we, uh, what, as I, I think I already something, say something, but is this right ap uh, approach? Ami ezt a megközelítést illeti, és az erre vonatkozó kérdéseket, igen, szerintem ez a helyes megközelítés, hogy fokozzuk az együttműködést ebben a holisztikus megközelítésben, ami a stratégiát illeti, és ne erdészeti szakpolitikában gondolkodjunk, hanem stratégiában. A nagy kérdés, mint már említettem a bevezetőmben, a végrehajtás. Megfelelő végrehajtásra van szükség együttműködésre az Európai Bizottság, a tagállamok és az érdekeltek között, az ipar szereplői között az igazi intézkedések, az igazi cselekvések ideje jött el a cselekvési terven belül. Köszönöm. Thank you for the questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Köztényer asszony felvetette az oktatás és a képzés kérdését. Ezzel kapcsolatosan, ha jól tudom, nincsenek EU-s tanulmányok, de elbeszélésekből azt tudjuk, hogy azért foglalkoznak ezzel a területtel, a bioenergia stratégia tekintetében kiderült, hogy új készségekre van szükség a biogazdaság bevezetése, a biológiai gazdálkodás bevezetésére, és ez igaz az erdészeti ágazatra is. Nagyon fontos volna az iskolák tananyagát is úgy megváltoztatni, hogy a fiatalok számára vonzóbbá váljon az erdészet, az erdőgazdálkodás, nagyon jó kezdeményezésekkel találkozunk a különböző tagállamokban, ezeket jó gyakorlatként át lehetne venni és terjeszteni Európában. Erikson úr és mások is említették a regionális különbségtétel kérdését. Igen, az egyik ábrámon érintettem is röviden ezt a kérdést. A különböző európai régiókban más és más az erdészet szerepe, és a megoldás is más lesz ezekben a régiókban, tehát diversifikációra van szükség a jövőben is. Az, a védelem és a termelés közötti egyensúly más és más az egyes régiókban. Ez persze a hatóságok feladata, hogy ebben döntsenek, iránymutatásra biztos szükség lenne, de mint kollégám említette, minden ilyen vitában igaz az, hogy az erdészeti alapi, alapú gazdaságnak nagyok a lehetőségei, de a gazdasági szempontokat sem szabad meg elfelejteni a e tekintetben. Aztán volt egy kérdés Kosmuk úr részéről, elnézést, hogyha nem jól mondom ki a neveket, az Eurostat statisztikákból indulunk ki, és ezt a definíciót használtuk, úgyhogy a hiányosságok vagy az érdemek is ebből a definícióból fakadnak. Persze ennek vannak előnyei, hátrányai is, ezekről szóltam a bevezetőmben, de jelen pillanatban nincsenek összehasonlítható harmonizált adatok egész Európára vonatkozólag, amelyek alapján ezt az összevetést el lehetne végezni. Azután a környezeti szabályozása vonatkozólag valóban az erdő alapú ágazatnak ez nagyon fontos kérdés egész Európában. Az a paradigma, hogy multifunkcionális megközelítést sok, eh, igényt sok eh, szükségletet kell összeegyeztetnünk az erdészet gazdálkodásban. Egyensúlyt kell teremtenünk ezek között a szükségletek között, és eh, megvan ez a szegregáció az fa ültetvények kezelése között és a természetes erdők között, de Európában nem így kell kezelni az erdőket, integrált, funkcionális megközelítése van szükség, és ez nagy kihívás. Erre választ kell tanulnunk, és a megoldás a különböző régiókban más és más lesz, adottságoktól függően. Nagyon sok különböző aspektust és érdeket kell összehangolnunk, de azt tudnunk kell, hogy nagyon sok gazdasági szempont is felmerül. És a hiányosságokkal kapcsolatosan volt egy kérdés, hogy milyen hiányosságai vannak ennek a stratégiának, de az nagy előrelépés, hogy az erdő alapú iparágakat is érintette ez a stratégia, de úgy vélem, a gazdasági relevancia lehetne olyas valami, amit a stratégia végrehajtásában jobban hangsúlyoznak. A stratégia felveti a legfontosabb kérdéseket. A nagy kérdés a végrehajtás lesz, és hogy a konkrét döntések hogyan születnek meg, hogy milyen egyensúly alakul ki a környezetvédelmi és gazdasági kérdések, a termelés és a védelem kérdései között. Ez az, amit az illetékes hatóságoknak majd meg kell fontolniuk. Azután volt egy kérdés, nem, azt hiszem mindent érintettem már, e, csak éppen a neveket nem. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadásokat és a válaszokat is. Úgy gondolom, hogy hozzájárultak ismereteinkhez, és ahhoz, hogy felkészüljünk az erdő stratégia kezelésére. Köszönöm szépen, akkor most a második részre térünk. Köszönöm. Szeretném Siskó urat üdvözölni, Siskó professzort. Cserbe technicsnei. Egy perces technikai szünetre van szükségünk, hogy átrendezzük egy kicsit a termet. A następnie pan Először Siskó úr felszólását hallgatjuk meg, azután Simons uh, úr következik. Logiki zaproponowanej przez nam programie. Csak akkor nézzet. Az eddigi program során is ezt a logikát uh, követtük. Köszönöm uh, szépen, és Kérem, hogy maradjanak velünk, mondom ezt a hallgatóságunknak. Jak w informacji jest podane, pan profesor Szyszko jest profesorem Uniwersytetu w Warszawie. Szyszko úr, a Varsói Egyetem professzora. Korábban környezetvédelmi miniszteri posztot töltött be, és foglalkozott erdő gazdálkodási kérdésekkel is. Hogyha készen áll a válaszadásra, akkor kérem osza meg velünk a bevezetőjét, az új erdészeti stratégiáról, illetve az erdő alapú gazdaságról. Korlátozott a rendelkezésünkre álló idő, de mi készen állunk, hogyha ön készül, készen áll. Köszönöm szépen! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azért, hogy meghívást kaptam, és szeretnék a munkatársaimnak is köszönetet mondani, az Erdészeti Szövetségnek. Európának szüksége van erdőkre és új stratégiára is, ez kétségtelen. Először is különböző tényekből kell kiindulnunk, ezek fontosak mindenki számára. A üveghatást okozó gázok termelése fokozódik, és a biodiverzitás pedig visszaszorulóban van de azt is tudjuk, hogy csökkennek a vidéki térségekben a munkalehetőségek. A globális szinten az ENSZ keretében is történtek már reakciók erre a helyzetre. Elsősorban a fenntartható fejlődési stratégia keretében, amit Rio de Janeiro-ban a 92-ben, illetve a tanúsítási egyezmény és a biodiverzitási egyezmény keretében. De lokális felépésre van szükség. Európa is úgy reagált, hogy például létrehozta a klíma és energiacsomagot, a Natura 2000-et, vagy pedig a tájvédelmi csomagot tudnám megemlíteni. Az üveghatást okozó gázok kibocsátásának fokozódása, a globális felmelegedés, a diverzitás elvesztése, a munkahelyek megszűnése komplex kérdéskört alkot. Összességében kulcsfontosságú definíciókra van szükségünk, az egyensúlyhiány, az üvegház hatást okozó gázok kibocsátának fokozódása, az erdővel borított területek elvesztése, ezek mind súlyos problémák. Nagy kérdés, hogy honnan merítünk forrásokat, pénzügyi forrásokat ezeknek a problémáknak a megoldására. A biológiai sokszínűség visszaszorulóban van Európa különböző területein, de ez kapcsolódik ahhoz a termelési rendszerhez, amely elsősorban szélfelhasználásra alapul. A kibocsátás kereskedelmi rendszer olyas valami, amiben a széndiokszid tonnájára egy bizonyos kibocsátási árat határoztunk meg, és aztán a biodiverzitás veszteségei hozzá kapcsolódnak kapcsol a éghajlatváltozási kérdésekhez. Hektárokra van meghatározva a széndiokszid kibocsátás mennyisége. 140 tonna hektáronként ez. És nagy kérdés, hogy a különböző területeken hogyan osztják el ezt a karbonkibocsátást. A 158 tonna per hektár egy másik határérték, amit szintén meg kell említeni. Ezek azok az árak, amelyeket meg kell említeni a e tekintetben. Beszéltünk a biológiai sokszínűségről, arról, hogy bizonyos fajok lassan eltűnnek az élővilágból, ezért cselekednünk kell. Azután ott vannak az erdők, amelyek élőhelyei ezeknek a fajoknak. A Natura 2000 is említ olyan fajokat, amelyek a világ más élőhelyein nem élnek meg, Változtatnunk kell ezen a helyzeten, és tudunk is változtatni, méghozzá olyan számokat tudok említeni, mint a 60 tonna per hektár, és ezek a számok becsléseken alapulnak, és kb. 27 ezer eurót jelent ez hektáronként. A kulcskérdés az, hogy mindez rajtunk múlik, de hogyan tudjuk fenntartani a biológiai sokszínűséget, és hogyan tudjuk ezeket az alapanyagokat kezelni, mint a fa például, és milyennek a, kö, a költsége és az óriási széndiokszid kibocsátásnak a légkörbe. By powiedzieć w takim układzie, że lasy są szansą. Szóval csak 10 perccel rendelkezésemre, de valamit még hozzáteszek. Az erdő egy igazi esélyt jelent a vidéki térség kiegyensúlyozott növekedés érdekében. Máskülönben nem lehet bevonni az emisszió kereskedelmi rendszerben. Pedig erre lehetőség van. Mondok egy példát. Például a CCS irányelv, amely a széndiokszid kiválasztásáról és tárolásáról szól, nagy lehetőséget kínál, hiszen 60 per, 60-tól 100 euró per tonnánkénti árért tárolják a széndiokszidot. Ám ha az erdőket jól igazgatjuk, és a biodiverzitás jól működik, akkor 3 euró per tonnánként az erdő maga megköti a széndiokszidot. Nem érnie meg tehát, kérdezem én, ezen gondolkozni. További érvek is szólnak az erdészet támogatása mellett. Az Európai Unióban sok millió hektár tönkrement talaj ö, található az erdőkben és egy hektár ezek közül a legaktuálisabb, legújabb adatokra térek ki, egy hektár adaton évente 600 tonna széndiokszidot lehetne megkötni. Tehát van egy bizonyos pénz mennyiség, mely rendelkezésünkre áll, és ezzel a biodiverzivás, biológiai sokszínűséget támogathatjuk, de több lehetőségünk van, hogy hogyan használjuk ezt. Hogyha megtakarítunk pénzt, akkor azt a pénzt például a foglalkoztatás céljaira fordíthatjuk. Hölgyeim és uraim, több millió hektár erdő terület nem úgy működik, ahogy működnie kellene az Európai Unió területén. Másfél milliárd tonna széndiokszidot lehetne itt megkötni, ez pedig oda vezethetne, hogy sok pénzt megtakarítunk, ebből pedig munkahelyeket teremthetünk nem csak az erdők pusztulnak, hanem a mezőgazdasági területek is pusztulóban vannak, pedig itt hektáronként egy tonna széndiokszidot tudnának megkötni a növények. Sokkal jobban lehetne tehát a területeket használni, többek között élelmiszertermelésre, de masszára is. Persze egy sor jogi kérdés is felmerül mindezzel kapcsolatban. Joggal vetették föl, hogy minden ország Nak saját kulturális hagyományát képezi az erdőgazdaság. Ez kézenfekvő, ez így van. Fontos, hogy ezt meg is őrizzük, ezt a hagyományt, de a hagyományra építve modernül gazdálkodjunk. Hiszem, ha használjuk a természetet a széndiokszid megkötésére, akkor ennél kevesebb széndiokszidot bocsátunk ki a levegőbe, illetve ezt levonjuk, a megkötött széndiokszidot levonjuk a kvótából, és a gazdaság tovább növekedhet. Nem tudom hány oldalról mondjam, még látható, hogy az erdő milyen fontos, és milyen fontos a fenntartható erdészet. Egy kérdésről hadd ne feledkezzem meg. Azt is akarjuk, hogy a kórokozók ne jelenjenek meg tömegesen, illetve az erdő tüzek se pusztítsanak. Az erdészet itt még további funkciókat láthat el, hatalmas esély mutatkozik itt ezen a területen, és így sok pénzt is megtakaríthatunk. Következtetéseim, hölgyeim és uraim! Minden országnak saját eh, hagyománya van. Én büszke vagyok, hogy a len, lengyel, erdők jó példáját adják a globálisan és európai összehasonlításban is a fenntartható jó erdőgazdaságnak. Gombászunk, áfonyázunk, vadászunk, de ennek ellenére egyetlen faj sem pusztult ki nálunk a szép Lengyelországban, amelyeket a Natura 2000 véd. A szabályokat természetesen rögzítjük a természetvédelmi törvényekben, Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az új erdőgazdasági stratégiára szükség van, hogy a végkövetkeztetésemre térjek rá, de a nemzeti hagyományokról nem szabad megfeledkezni. Végezetül mondtam már, de még egyszer hangsúlyozom, az erdőket be kellene kapcsolni az emisszió kereskedelmi rendszerbe, hiszen így sokkal olcsóbban lehetne megkötni a széndiokszidot, és a biológiai sokszínűséget is meg lehetne védeni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem, olvassák el a publikációinkat az egyetemen. A célunk az, hogy új, munkahely terem, új munkahelyeket teremtsünk, és a széndiokszid kibocsátást is csökkentsük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, professzor úr, ezt az előadást. Azért is köszönöttel tartozunk, hogy ilyen aktív módon informált bennünket, lelkesített és tájékoztatott. Most pedig tovább lépünk, és Simons, Tony Simonsnak adjuk meg a szót, aki az ikrafban az erdő stratégiáért felel, Köszönjük szépen, hogy eljött, és örülünk annak a globális kitekintésnek, melyet adni fog számunkra, most pedig megkapja a szót. Nagyon szépen köszönöm. a titkárságnak, és a zöldeknek is köszönöm, hogy meghívtak az Európai Parlamentbe, hogy a globális e, erdőfelelősség e, e, képviseletében meghívtak. Öt kérdéssel szeretnék foglalkozni. Mi az erdő, az erdővel kapcsolatos kérdések, a globális dimenziók, az európai dimenziók és a nemzeti dimenziók. Nos, mi is egy erdő? Nyilván erdők alkotják az erdő, fák alkotják az erdőt, és tulajdonképpen ezek a fák ajándékok a generációkon át, amelyek az embereket mindig táplálták. A legjobb építészek, mérnökök nem tudtak volna létezni a fák nélkül. Hogyha megnézzük, hogy a mi történik az erdőkkel, a természetes erdőkkel, az elpusztult erdőkkel, az újra telepített erdőkkel, akkor meg kell állapítanunk, hogy 350 millió er, évvel ezelőtt alakultak ki, a tropikus esőerdők azok 200 millió évvel ezelőtt. Akkoriban 10 fokkal melegebb volt, mint ma, és tízszer nagyobb volt a széndiokszid koncentráció. De a fák tették élhetővé az, e- az világot e, és e, mind az építésben, mind a törtketételben segítettek. Nos, a kérdés az, hogy hogyan határozzuk meg az erdőket. 18 évbe telt, hogy meghatározzuk az erdőket. Kyoto után nyolc évvel tudtuk meghatározni az erdőket, hogy mi is egy erdő. Ugyanis, mert sokszor az intézmények szemszögéből tekintjük ezeket, néha pedig az e, a föld felhasználás szempontjából. Vannak olyan erdőterületek, ahol vannak fák, és nincsenek fák. Aztán vannak fák erdőkön kívül is. Tehát tulajdonképpen számára a kérdés felmerül, hogy látják az erdőírtásnak a nyomait? Hogyha igen, akkor tévednek. Ugyanis, mert tulajdonképpen ez csak egy ideiglenes helyzet, és ezért manipulálják ezeket a meghatározásokat. Itt azt látjuk, hogy a, mennyi erdő van, tehát minél zöldebb, annál nagyobb az erdősűrűség. Nos, hogyha megnézzük a mezőgazdásznak a nézetét, akkor azt látjuk, hogy 60%-a az erdő fedezetnek a farmokon van. És hogyha összeadjuk ezeket a fákat, és elnézést kérek a 8%-tól, akik színvakok ebben a teremben, és nem látják a különbséget, de lehet, hogy mindenkinek így kéne az erdőkre tekinteni, mind a természetes, mind a, a telepített erdőkkel. 20 ezer ezer évvel ezelőtt 10%-át fették a világnak az erdők. Tízezer évvel ezelőtt 60% volt az erdők fedettség, erdőfedettség, ma pedig 30%. Most akkor ez azt jelenti, hogy megfeleztük ezt, vagy háromszorosává tettük. tulajdonképpen a fa termeszt, növesztése az egy nagyon hosszú tevékenység és stratégiát és politikát igényel. Tehát hosszú távon kell tekintenünk. Nos, akkor járjuk körbe a világon, hogy nézzük, hogy mi történt. A 80-as években Nigerben, Zindában, a déli részen nagyon alacsony volt az erdőfedettség. De mivel megváltoztatták a politikát, az erdőgazdálkodás politikát, most 5 millió hektár, amely 3%-a az európai erdőterületeknek 500 ezer tonna fát ad aztán nézzük a második témát, az erdővel kapcsolatos kérdéseket. Amikor a vízről beszélünk, eh, és használ, eh, hallottuk, hogy 200 eh, liter tonna vízre van szükség, hogy egy fát felneveljünk, Tehát tulajdonképpen 400 ezer ilyen üvegre van szükség ehhez. Nagyon fontos kérdés még a fogyasztói áru fórum, amelyek 2020-ra azt ígérték, hogy az ellátási lánc az tulajdonképpen net zero erdőírtási eredményt mutathat. és a biodiverzitási cél is hasonló. A fenntartható fejlődés az elsősorban a az erdőkre vonatkozik 51,2 és 51,6-os számot emlegetnek. Tulajdonképpen Európában annyi féle az erdő, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezt az összetett kérdést ugyanis 250 e, e, e, faj, faj van Európában, 600 faj Amerikában, Kenyában is. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a különbség, épp ezért nem lehet egyenlően kezelni. Nézzük most a globális dimenziókat. Bármilyen országot választunk a világon, és megnézzük a nettó erdőnövekedést, akkor láthatjuk, hogy Európa nem rossz helyen áll, Kína sem. De nyilván lehetne jobb, többet is tenni. Tudják-e, hogy milyen, melyik a legkisebb ENSZ titkárság? Eh, ez az erdőtitkárság négy emberrel dolgozik, és 4,1 milliárd hektárral foglalkoznak. Tehát ez azt mutatja, hogy nem figyelünk eléggé az erdőkre. A eh, nemzetközi segítség eh, csökkent. a csökkent az utolsó 40 év alatt. Rio a Riói konferencián a biodiverzitás eh, és a többek között az erdők kérdésével is foglalkoztak. De mi nem tudtunk egy keretegyezményt kötni. 2007-ig kellett várni, egy nem jogilag kötelező nemzetközi egyezményre. És Európának vezető szerepet kellett volna játszani az erdőkérdésben nem azért, hogy szabályozza, hanem inkább, hogy elősegítse a, az, hogy növekedjenek az erdők. Sokat emlégették a nemzetközi folyamatokat, de ez ugye az adaptációról, az enyhítésről és beszélt, de ezeket nem lehet külön választani. Nyilvánvalóan a mezőgazdaság felelős, és az erdőgazdálkodás is a CO2 kibocsátásnak, de ugyanakkor az megoldásnak is a, ők a kulcsai. Nos, a nemzetközi szinten jövő évre fogják megtárgyalni a megállapodást, és az európai megközelítés nagyon fontos lett volna. Az európai dimenziót illetően nézzük Portugáliát, ahol öt, a Lengyelországot, tehát az egyikben 5, a másikban 85 százalékot látunk. Átlagban Európában elsősorban magánkézben vannak az, az erdők, és ezeken kellene segíteni. A PFC az tulajdonképpen a legnagyobb tanúsítási egy intézmény, 11 európai ország kettette, Finnországban a 100%-ban lefedettek akkor hogyha megnézzük az energiaforrást a megújuló forrásokból, akkor láthatjuk, hogy az erdők lényegben hozzá járulnak. Hogyha megnézzük Franciaországot, akkor látjuk, hogy még a mezőgazdasági területeken lehet a, az erdő lefedettséget növelni, de nem csak azt, hanem a profitabilitást is. És tulajdonképpen a természetes erdőkből, az ültetvényekből kaphatjuk a fákat, és tulajdonképpen nem használjuk ki ezeket a lehetőségeket, elsősorban azokat a magántulajdonosokat, akik összefoghatnának, hogy több munkahelyet és pénzforrásokat teremtsenek. Ez a megújuló energiát is segítené. Tehát vannak lehetőségek arra, hogy eh, minél jobb eh, eh, aratás legyen, és az erdőkben is többet ér, érjenek el. Tulajdonképpen a a föld ekvivalencia aránynak kellene megváltoznia a múlthoz képest. Tudjuk, hogy a globális lábnyom hálózat szerint az erdők segítenének nekünk. Tehát a múlt van, vertikálisan néztük, mértük az erdőket jobbra és balra a vonaltól. De most ez horizontálisan lesz, hogy a, vonat, a vonal fölött és a vonat alatt kik vannak, például Finnország, stb. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi legyen az európai eh, jövő, akkor meg kell könnyíteni a magánkézben lévő eh, eh, erdőket és a mezőgazdasági területeket, hogy sokkal jobban tudjanak jobb eredményeket elérni, és ehhez beruházásokra van szükség. De a stratégiának a végrehajtása az igazi kihívás. Az utolsó gondolat az, hogy azok akik a fenntartható erdőgazdálkodást támogatják, azok hosszabban élnek, hosszabb ideig élnek, több barátjuk van, és jobb a szerelmi életük is. Ha ezt nem hiszik el, akkor próbálják ki. Köszönöm szépen! Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do tury... Nagyon köszönöm. Akkor folytatjuk a kérdésekkel, válaszokkal. Dorfman úr, először. Yes, no? No, thank you. Uh, Pani poseł Kostinger. Ha nem, Köstinger asszony. Um, ja, vielen Dank. Um, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a két előadás nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt. Az LTS rendszerrel kapcsolatban van egy kérdésem. És azzal kapcsolatban, hogy mennyire megvalósítható az, amiről beszélt. Tudjuk, hogy Európában kb. 6 millió erdőtulajdonos van. Az erdő terület 60%-a magántulajdonban van. Az ETS rendszer azt jelenteni, hogy meg kellene jeleníteni például az a kivágást, az erdő ritkítást az etés rendszerben. Nem tudom, hogy hogy képzelhető ez el. Ráadásul az etés rendszert amúgy is reformálni akarják Európa, meg akarják reformálni Európában. Tehát hogyan működhetne ez legalább megközelítésében is? Hiszen a számok igazából azt mutatják nekem, hogy ez nem túl reális ez a célkitűzés. Aztán Simons úr előadásával kapcsolatban. Nagyon tetszett nekem ez a globális megközelítés, és egyetértek azzal is, hogy a fenntartható erdőgazdaság minden területre pozitív hatással van, a szocioökonomiai, tehát a társadalmi, gazdasági területre is pozitív kihatással van, tehát úgy gondolom, ez a jövő. Köszönöm. Igen, legyek milyen fantasztikus ez a jelentés. Tack, herr ok. Köszönöm szépen, elnök úr. És eh, el kell, hogy mondjam az előadóknak, nagyszerű élmény önöket hallgatni. Emlékeztetném önmagunkat, hogy az európai erdők eh, nagyon eh, egyszerű összetételőek, nagyon alacsony a diverzitásuk. Az észak-európai erdőkről elmondható, hogy a fajok 99%-a gyakorlatilag egy hektáron helyezkedik el, tehát ezek általános fajok. Egy vagy két százalék olyan faj, ami nagyon specifikus, és amelyek csak egy bizonyos élőhelyen élnek túl. Az erdőink tehát nagyon eltérnek egymástól, és nagyon eltérnek a trópusi erdőktől, ahol 90% specifikus faj, és nagyon kevés az általános faj. Ez azt is jelenti, hogy az európai erdő gazdálkodásban a termelés a legfontosabb szempont. A föld lakóinak száma egyre növekszik, és egyre kevesebb fizikailag a hely az erdők számára. A termelés nem bővül annyival, mint a népesség, Szükség lesz majd a jövőben is építőanyagra, energiára, illetve olyan vegyi anyagokra, amelyek nem veszélyeztetik az egészségünket. Textil alapanyagokra is szükség lesz, és meggyőződésem, hogy ezt az óriási papír termelést majd 5-10 éven belül a textiltermelés váltja majd fel. Beszélünk a széndiokszid kibocsátásról is, illetve arról, hogy a vízforrásainkat tisztán kell tartani, illetve a levegőt is. Az erdők nagyon fontos erőforrást jelentenek, mind helyi szinten, mind pedig globális szinten. Én a svéd erdőségek kellős közepén élek, körülöttem 100 kilométeres sugarú körben csak erdő található. Amikor általánosságban az erdészeti stratégiáról beszélünk, nem szabad arról megfeledkezni, hogy az erdészeti alapanyagok, a jól kezelt erdőkből jelentik az egyetlen olyan alapanyagot, amelyhez hozzáférésünk van nekünk, embereknek, és ez az egyetlen olyan alapanyag, ami a környezet számára pozitívumot jelent. Ez óriási erőforrás, ezt tervezetten kell felhasználni, és megújulhatóvá kell tenni. Köszönöm. Pan poseł Oszu, bardzo proszę. Oszu úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie profesorze, pytanie... Köszönöm szépen professzor úr, volna egy kérdésem önhöz. Beszélt a, az erdőgazdálkodási rendszerről. Szeretném, hogyha beszélne a következő kérdésről. Az Európai Unió országai adót vetnek ki az erdőfelületekre. Ezek milyen jellegű adók? Helyi, adók, vagy mondjuk az összes adónak ez a két százaléka? Ezt tudná tisztázni? Brán úr, köszönöm szépen. Beszél arról, hogy verseny folyik a földhasználatért, és most kikapcsolódott a felszólaló mikrofonja. És elhangzott többször, hogy a világ más részein van tulajdonképpen az Európai Unió élelmiszerellátásához szükséges legnagyobb földterület, vagyis szükség van arra, hogy az élelmiszerünknek a nagyobb részét termeljük meg itt az Európai Unióban. Arra is igény van, hogy elmozduljunk a biológiai üzemanyagok felé. Nyilván ez is hozzájárul a klímaváltozással kapcsolatos vitának Szükség van arra, hogy még több fát eh, ültessünk, de hát nyilván itt is a használatért zajló versengésbe ütközünk, és eh, azzal találkozunk, hogy a népesség bővül, az emberek tovább élnek, a családok pedig egyre kisebbek. A termőföldért tehát eh, az Európai Unióban nagy harc folyik, ami egyébként is egy nagyon sűrűn lakott terület, és a, az változás is megváltoztatja a körülményeket. A kérdésem, hogy ez a forgatókönyv milyen kihatással bír a városok életére. Mi elsősorban a vidék életével foglalkozunk, de mégis érdekelne, hogy a városokra milyen hatással van mindez. Lehet, hogy a városoknak inkább magasságban kellene növekedniük, mint szélességben, tehát inkább Hongkong jellegű, mint Florida jellegű városokra van szükségünk. Az EU erdészeti stratégiának, vagy az erdészet menedzsmentnek milyen kihatásai vannak az a városi politikára. Köszönöm szépen. Viegas úr. Oké, okay. brigád. Eh, portanto, não, creio que não, não existe neste momento uma política europeia eh, para as florestas e eu perdoo me Úgy gondolom, hogy eh, az erdészeti politika tekintetében sajnálattal mondom ezt, de mégis el kell mondanom, vagyis, hogy az elmúlt időszakban Portugáliában gyakorlatilag a mezőgazdasági termelés megszűnt. Például a halászat területén Portugália korábban exportált, most pedig már az önellátás sem tudja megoldani. Ami az erdészeti politikát illeti, leginkább a korábbi tapasztalatokból tudunk kiindulni, hogyha ez a politika merkantilista megközelítésre alapozódik, és a piacra bízza megoldani azokat a problémákat, amelyeket nem tudunk megoldani, hát ez nagyon kétséges megközelítés. Olyan kérdéseket vetettek eh, itt most fel, amelyek eh, például ahhoz kapcsolódnak, hogy a termelési ciklus igen hosszú, ez gazdasági nehézségeket vet fel, és hogy nagy a kockázat, különösen a déli országokban. Ráadásul a földhasználat eh, szerkezete is nagyon megosztott. Portugáliában eh, körülbelül 3 millió hektárt jelent, 85 százaléka eh, 400 ezer tulajdonos között oszlik meg. Tehát nagyon felforgácsolódott a tulajdoni rendszer, ráadásul a nyilvántartással is problémák vannak. És csak 3%-os az állam tulajdonlási aránya. Nagyon érdekes volna megtudni, hogy milyen politikákat lehet itt alkalmazni, hiszen csak a, az állami szintű politikákkal lehet valódi, fenntartható erdőgazdálkodást kialakítani. Hogyha a piacra bízzuk a megoldásokat, ahogyan ebben a véleményben hallottuk, nagyon nehéz lesz ezeket a célokat elérni, amelyek egyébként igen ambiciózusak. Ezért úgy gondolom, hogy a probléma részben az, hogy legalábbis az én szempontomból, az ágazat által megtermelt értéket jobban ki kell használni. Többféle felhasználást kell kialakítani, például az építőiparban, hogy ezeket a konkrét problémákat elkerüljük, mint például Portugáliában, amelyekkel találkozunk. Úgy gondolom, hogy túlságosan nagy a papíripar ereje, és Portugáliában például az eukaliptusz monokultúrája alakul ki lassan, és ez óriási probléma számunkra. Wojciechowski úr. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem nawiązać do e, wystąpienia. Köszönöm szépen, elnök úr. Ott szeretném folytatni, ahol, <clears throat> amit Siskó professzor mondott, minden előadás nagyon izgalmas volt, és nagyon nagy kíváncsisággal követtem. De voltak éppen most azt a kérdést vitatjuk meg, hogy milyen befolyással vannak az erdők a széndiokszid kibocsátásra, a széndiokszid megkötésére. Nagyon érdekes volt arról hallani, amikor azt mesélte, azt ecsetelte nekünk, hogy a erdők hogyan tudják megkötni a széndiokszidot. Bizony, a széndiokszid kibocsátás csökkentésében az erdőknek nagyobb szerep juthat, mint amit ma látunk. Voltak éppen fel kell tennünk a kérdést, hogy miért ütközik ez ilyen nehézségbe? Hogy másként gondolkodjunk erről a kérdésről. Nem vettük ideig figyelembe kellőképpen az erdőt, mint széndiokszid megkötés, megkötésre alkalmas területet. Márpedig, ha az erdőket helyzetbe húzzuk, ha ezt az igét használhatom, akkor talán ezt az ellentmondásos csatát, mely az éghajlatváltozás körül zajlik, elkerülhettük volna. Még egyszer mondom, a probléma az, hogy nem vesszük kellőképpen figyelembe az erdők szerepét, de talán azért, mert nem lehet igazából mérni, kvantifikálni hogy milyen szerepük van. Rupé úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! Meghallgattam az előadásokat, nagyon érdekesek voltak ezek. Néhány kérdésre szeretném felhívni a figyelmüket, amelyeket ideig nem említettek meg. Az erdészet hazámban, Litvániában nagyon fontos szerepet játszik. És miután az állami erdőterületeket visszaadták eredeti tulajdonosaiknak, sokan kezdtek gazdálkodni az erdőben. Nagyon sok magánerdő tulajdonos van máram Litvániában, 8 hektár az általános erdő tulajdon átlaga. De hát ilyen sok erdész nincsen az országban, ezért nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatokat az egyes tagállamokból eljuttassuk a litván erdőtulajdonosokhoz, hogy terjesszük a tudást, a szakértelmet, mind ami a környezetvédelmi elvárásokat, mind ami a fenntartható gazdálkodást illeti. Van ugyanakkor egy kérdésem. A szélkerekekre vonatkozik ez. Sok tagállamban az erdőkbe építik fel ezeket a szélkerekeket. Nos, nálunk Litvániában az erdőben nem lehet szélerőművet teljesíteni. Kérdés, kérdezem, hogy hogyan látják önök ezt a kérdést, mint az erdők szakértői. Van egy további kérdésem is. Sok országban nem világosan különítik el az egyes erdész, erdőhasználati funkciókat, az erdészek, az erdőgazdasággal foglalkozók, a gombászok, a bugyógyűjtők, ezek mind-mind másként használják az erdőt, és az ő funkciójukat fontos, hogy tisztázzuk és megfelelően szabályozzuk. Kuzsmin képviselő, köszönöm szépen. Épp a Wojciechowski úr által felvetett kérdést szeretném folytatni. Arról beszélt, hogy milyen fontos szerepet játszanak az erdők a széndiokszid megkötésében, Siskó úr előadását követve. Tízszer, mi több, húsz-harmincszor szor annyi széndiokszidot tudnak megkötni, mint más mezőgazdasági területek. Ezért fontos, hogy az éghajlat csomagban az erdők szerepét megfelelően figyelembe vegyük. A jelentéstevő asszony is beszélt erről. Arról, hogy komoly problémát jelenthet az, hogy az erdőket nem nem kellőképpen veszük figyelembe. Nos, a lengyel erdőterületek 85%-a állami kézben van. Tehát a tulajdoni kérdés legalábbis Lengyelországban nem játszik problémát. Ezt is felvetette Köztinger asszony. Még egyszer mondom, tehát nagyon fontos, hogy az erdők megkötik a széndiokszidot, és nem értem, hogy miért nem veszik figyelembe a, ezt az éghajlatváltozásról szóló vitában. Köszönöm szépen, most pedig az európai ö, gazdasági, az EGSB képviselője is itt van, ők is ö, egy erdő területekkel foglalkozó jelentést készítenek, de az B képviselője nincs itt, ilyen módon tehát megadhatom már is a szakértőknek a szót. Persze nem áll rendelkezésünkre korlátlan idő, de azt hiszem, hogy 5-5 percet mindenki kaphat válaszadásra. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ezek nagyon fontos kérdések, amelyekről beszélünk, nagyon relevánsak, ezért kérdeztem meg, hogy mennyi idő a rendelkezésünkre. De mint hogy korlátozott idő a rendelkezésünkre, próbálok röviden fogalmazni. Az éghajlat konvenció volt elnökeként szeretnék válaszolni. Mi több az éghajlat csúcsokra szak eh, anyagokat, háttéranyagokat is előkészítettem, ezért állíthatom, hogy van szakértelmem. Nos, az éghajlategyezmény és a kiotói jegyzőkönyv két intézkedésekről, dub, kettős fajta intézkedésekről szólnak. Egyrészt az energiahatékonyság növeléséről és a kibocsátás csökkentéséről. Ez a technikai része az egésznek. De van egy másik csapás iránya ezeknek a dokumentumoknak, mégpedig, hogy építsük újra azt, illetve hozzuk eredeti állapotába azt az ökorendszert, amely megtisztítja a vizet és a levegőt. Az ökológiai rendszerek regenerációjáról van itt tehát szó, már pedig a széndiokszid megkötése éppen ebben a folyamatban egy nagyon fontos szerepet játszik. Ki foglalkozott leginkább a széndiokszid megkötés kérdésével az éghajlati jegyzőkönyvben, az amerikaiak elsősorban. Ugyanakkor az az energiacsomag, amelyet az Európai Unió elfogadott, nem nagyon veszi figyelembe ezt a nemzetközi egyezményt, illetve ezen regeneratív cémokat. Összességében egyéb iránt az Európai Unió túl kis földrész ahhoz, hogy igazából befolyásolja a világ széndiokszid kibocsátását. Nem tudjuk ezt jelentősen csökkenteni. És még egy valamit hozzáteszek, és ezzel egy újabb gondolatot ajánlok megfontolásra. A üvegházhatást kiváltó gázokat nem országra, hanem lakósra lebontva kellene felmutatni, és ez alapján kellene a kiotói jegyzőkönyv céleit, céljait differ, differenciálni. Kína rengeteget bocsát ki, de fejenként 3,5 tonnát bocsít ki, bocsát ki, nálunk pedig fejenként 12, Luxemburgban pedig fejenként 28 tonnát bocsátanak ki. Ez a széndiokszid kibocsátás az egy lakosra ki, ö, számítva. Megdöbbentő, ugye? Nos, ami a erdőket illeti. Még egyszer mondom, több tárgyaláson részt vettem, amikor még 15 tagállamban állt az EU, azt mondták, hogy ratifikálni fogjuk a kiotói jegyzőkönyvet, akkor egy feltétellel, hogyha erdőkre nem terjesztik ki ezt. Aláírták a jegyzőkönyvet, Oroszország és az Európai Unió is annó aláírta a jegyzőkönyvet, de feltételük az volt, hogy az erdőkre ezt ne terjesszék ki. Az USA pedig nem vett részt, holott a szöveg kialakításában kivette a részét, de nem jött létre konszenzus a széndiokszid megkötéséről. Az USA ugyanis azt mondta akkor, hogy nem tudunk olyan járműveket előállítani, melyek alacsony fogyasztásúak, de ugyanakkor az ökológiai rendszerek megújításában jelentős lépéseket tudunk tenni. Erre pedig nem voltak hajlandók a szerződő felek, hogy erre kiterjesszék a megállapodást. Még egy kérdésre hagy válaszoljuk, miért nem terjesztik ki az erdőkre az ETS rendszert, pedig ez logikusnak tűnne. Nos, ez az erdők nagyságával függ össze. Hadd mondjuk egy példát Lengyelországból. Lengyelországban az, az erdők állami tulajdonban vannak, ezek régen királyi erdők voltak, ma pedig erd, állami tulajdonban vannak, és csupán akkor használták az erdőt, amikor erre igény volt. Léteztek magántulajdonban lévő erdők, de ezek nem olyan jelentőségteliek, mint az állami erdők. Az elmúlt 90 évben pedig Nem, nem az elmúlt 90 évben, hanem meg kell alapítanunk, hogy Lengyelország területének 78%-a erdőterület. És az állam ökológiai biztonságát ezek az erdők biztosítják. A levegő minőséget, a vízminőséget, a biológiai sökszínűséget mind az erdő biztosítja. Számos feladat hárul tehát az erdőkre, Régen, mint mondtam, történelmileg Lengyelország területének 78%-a volt erdőterület, mára pedig az a cél, hogy az erdőterületek 30%-át kiterjesszük az ország területére, illetve az ország területének 30%-ára terjesszük ki. Úgy, hogy az erdők hozzáférhetők legyenek az, em, az emberek számára, sétálhassanak, kirándulhassanak, gombát, bogyókat gyűjthessenek, és rűzsét is, hogyha szükségük van rám, de ha szükség van rá, akkor vadászni is lehessen. Még egyszer mondom, a cél az, hogy Lengyelország területének 30%-át erdők fedjék. Ezek az állami erdők. Az állami erdők azok az erdők, akik biztosítják a lakosság egészségét, biztonságát. Feltették meg azt a kérdést is, hogy miért nem használjuk jobban az erdőket. Nos, az Európai Unióban erre nincsen meg a politikai szándék, a politikai akarat. De az is oka ennek, hogy az egyes tagállamokban az erdőgazdaság más-más struktúrákban működik. Lengyelországban az erdőgazdaság eh, nagyon központosított. Van egy főigazgató, és van 430 erdészeti megbízott. Egy döntéssel az egész erdészeti politikát meg lehet változtatni. Nincs itt demokrácia, világos szabályok érvényesülnek. Elemzéseket hajtunk végre, azután pedig cselekszünk. Így működnek a lengyel erdők, így gazdálkodunk a lengyel állami erdőkkel, és persze adót is fizet a lengyel erdőgazdaság, és áfát is fizet. És az önkormányzatokkal közösen természetesen támogatják az erdészeti, az erdőben való kirándulást, az erdészeti turizmust, és ilyen módon Lengyelország, mint turisztikai cél is egyre jobb helyzetbe kerül. Több évszázada kulturális örökségünket képezik ezek az erdők, és ezt az Európai Unióba szeretnénk bevinni, mint a saját hozzájárulásunkat. Igazi jó példával járunk elől az erdők kezelése tekintetében Európában. Persze vannak magánerdők erdők is Euró- Lengyelországban, de ezek elaprózottak, kis területtagokból állnak. Nos, arról beszéltem, hogy az etés rendszerbe be kell kapcsolni az erdőket. A kis magánerdőket is be lehet kapcsolni, persze akkor, hogyha megfelelő lajstromba vannak véve, hogyha pontosan tudjuk, mekkora az erdőterület, hogyan gazdálkodnak vele. Mi készen állunk arra, hogy segítsük az magán, lengyel, lengyel magánerdők etésrendszerbe való becsatolását. Miért van erre szükség? Nos, azért, mert a Natura 2000 finanszírozása hatalmas problémákat ró Európára. Egész egyszerűen sok tagállam nem tudja, honnan vegye a pénzt e rendelet céljainak alkalmazásához. A válasz pedig az, hogy az erdőgazdaságból. Persze, a definíciók, az indikátorok, a mérőszámok tekintetében még vitatkozhatunk, vitathatjuk, hogy hogyan lehet egy erdő minőségét meghatározni, más-más erdő típusok vannak, és létezik, vannak az úgynevezett klimax erdők. Mit is jelent ez? 350 tonna széndiokszid per hektár megkötésére alkalmas erdők ezek. Ez egy hatalmas ö, teljesítmény. Mindezt fel lehet úgy használni, hogy az ökológiai rendszert ne veszélyeztessük, ne károsítsuk, ezen felül pedig úgy lehet a fát kitermelni, hogy ez ne okozon semmilyen további emissziótermelést. Ezen felül biomasszát is előállítunk, és a biológiai sokszínűséget pedig védjük, azt a sokszínűséget, amely a magasan fejlett ökológiai rendszerek jellemzője. 600 ezer erdő típusról beszélt az előttem szóló. Nos, ezzel a kérdéssel én is foglalkozom. Két és fél millió fafajta, milliárd fafajta létezik Európában, tehát higgyék el, a biológiai sokszínűség nagyobb, mint amit az ember gondolna. Még egyszer mondom, az erdők adják a szindioxid megkötésének a legkedvezőbb módszerét. Új technológiákat kell alkalmazni a széndiokszid megkötésére, de ezen új technológiák során nem is gondolnak az erdőkre, pedig még egyszer mondom, ez a legköltséghatékonyabb módszer. Értem én persze, hogy az új technológiák képviselői pénzt akarnak keresni. Ami pedig a szélenergiát illeti, nagy felfutásban van, a szélenergia felhasználása, de miért? Azért, mert a kormány helyzetbe hozta a szélerőműveket, a szélerőművek üzemeltetőit, ugyanakkor a geotermikus energia felhasználását nem támogatják, holott pedig ennek hatalmas lehetőségei vannak az áramtermelés területén. Ennyit akartam mondani, remélem nem felejtettem ki semmit de még egy valamit el szeretnék mondani, hogy az erdőgazdaságot hogyan finanszírozzuk. Elmondtam ezt már. Az erdők maga magukat tartják fenn. Az első világháború után, amikor függetlenségüket visszanyertük,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 az állam akkor 400 ezer hektárnyi területet vásárolt föl, tehát nem igaz az a vád, hogy akkoriban nem törődött volna a lengyel állam az erdők állapotával. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy elmondhattam, amit gondolok. Az európai erdőstratégia legnagyobb jelentőséggel bír, de a nemzeti sajátosságokról nem szabad megfeledkezni, és biztosítani kell, hogy minden ország a lehetőségei szerint kihasználja az erdőkben rejlő esélyt, és így szolgálja a foglalkoztatást a vidéki térségben, valamint segítsen a széndiokszid, illetve az éghajlatváltozást kiváltó gázok megkötésében. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a mindenre kiterjedő választ, professzor úr. Gyakran halljuk azt, hogy a gazdálkodók panaszkodnak, hogy a vadkár nagyon nagy. Tud ezzel kapcsolatban még mondani valamit? Igen, hát a vadkár valóban egy problémát jelent. Megállapítható, hogy Lengyelországban például egyre inkább elterjed az afrikai vaddisznó. Ezt állítják, de még egyet sem sikerült kilújni tehát csupán csak a nyomok a nyomokból következtetünk erre, nem az afrikai vaddisznóról van szó természetesen, hanem az afrikai sertéspestisről, melyet állítólag a vaddisznó terjesztene. És ez vetette fel azt a kérdést, hogy ne lőjék-e ki a vaddisznókat. Pont Oroszország keleti határain találták ezeket a fertőző vaddisznókat, de hát élő vaddisznót afrikai sertéspestissel fertőződve még nem találtak. Úgyhogy ez egy probléma. Köszönöm szépen, Simon Zú. Thank you. Köszönöm szépen. tulajdonképpen a legtöbb hozzászólás az én eh, előadásommal is kapcsolatos volt, három megjegyzésre. Első, rengeteg termőföld áll rendelkezésre, nem használjuk ki megfelelően, túl olcsó az élelmiszer, épp ezért pazaroljuk, és a mezőgazdasági tert, területet, és, és nem használjuk fel bölcsen a fákat. A második kérdés a CO2, széndiokszid, az tulajdonképpen a legváltozatosabb áru, a legolcsóbb az 50 euró tonnánként tűz, tűzifaként, és a másik végén pedig a gyémántok vannak. De ez mind ugyanaz az elem szén, nem szén, dioxid szén. Tehát mi egy alsó hat, eh, határt is ki megállapítottunk az atmoszferikus szénről. Most mindegy, hogy eh, hány évről beszélünk, tulajdonképpen nagyon olcsó. Tehát tulajdonképpen a piac eh, nem a kedvünkre alakul. Európának fantasztikus lehetősége van eh, Limában eh, az év végén, és Párizsban jövő évben, hogy megváltoztassa ezt a helyzetet eh, az UNFFC-vel kapcsolatban. Tehát a mezőgazdaság és a az erdőgazdálkodás az értelmesebben is felhasználta. Megint szeretném megköszönni a meghívást. Köszönöm szépen. Siskó úr, még egyszerre megadom a szót, kérem nagyon röviden. Szeretnék visszatérni még egy kérdésre. Az Európai Unióban nagyon sok élelmiszert importálunk, és korlátozottak a termőföld készleteink, ami pedig az élelmiszer termelést illeti a mezőgazdasági területeinken. Nagyon sok függ majd attól, hogy mennyiben tudjuk megoldani a széndiokszid feldolgozást, és hogyan tudjuk kihasználni a termőföldjeinket. Köszönöm. Nagyon ritkán fordul elő, hogy az elnöknek nem kell korlátoznia a felszólalási időt. Nagyon örülök, hogy ezt a kellemetlen feladatomat most nem kell különösebben erőltetnem. Ezért Köstinger asszonynak még egyszer megadhatom a szót. Experten bedanken, uns Köszönöm szépen, köszönöm minden szakértőnök, hogy eljött, rendelkezésünkre állt a mai délután. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekről mind szó esett, az erdőgazdaságról volt szó, de a munkahelyteremtésről, az erdő gazdasági és szociális jelentőségéről, illetve multifunkcionális szerepéről. A fenntartható erdőgazdálkodás a jövőbe mutató erdőgazdaság záloga. Beszéltünk ugyanakkor globális megközelítésről, az erdő globális jelentőségéről. Úgy hiszem, hogy nagyon világossá vált a kérdések regionális jelentősége bár európai kontextusba helyeztük ezt a kérdést, de teljesen világos, hogy az európai kontextus központjában a régiók állnak. A fenntartható erdőgazdaság elkerülhetetlen. Erre mindenképpen szükség lesz, ezt kell szolgálni az erdő stratégiának. Az állami erdők tekintetében nincs is probléma, a magánerdők tekintetében pedig úgy kell kialakítani szabályozó rendszert, hogy vevők legyenek a fenntarthatóságra. A fenntarthatóság gondolata az erdőgazdaság területén született. Ezért logikus, hogy a gazdálkodás meghatározó szempontja a fenntarthatóság legyen. De fontos, hogy felhívjuk a társadalom, az egyes szereplők figyelmét arra, hogy milyen kincs az erdő. Ön, önök nagyon érzékletesen mutatták be, <clears throat> hogy a biológiai sokszínűség is milyen fontos szerepet játszik. És persze milyen fontos gazdasági és környezetvédelmi szerepet játszanak az erdők. Ha a fosszilis energiahordozóktól való függetlenségre gondolunk, akkor látni kell, hogy az erdőnek hihetetlen fontos szerepe van, és erre büszkék is lehetünk köszönettel tartozunk, ezt ne is felejtsük el, azoknak, akik az erdőket gondozzák, ápolják, és ezzel a kultúrtáját is megőrzik. Úgy gondolom, hogy jobb koordinációra van szükség az Európai Unió szintjén. Az Európai Bizottság ajánlata, olyan tervezete jó irányba mutat, de úgy hiszem, hogy mi itt az Európai Parlamentben még sok munkát fordíthatunk az erdő támogatására. Nagyon fontos tehát, hogy európai szinten is megerősítsük az erdőgazdaságokat, és jobban koordináljuk a munkát. Köszönöm szépen a mai együttműködésüket, köszönöm a szakértőknek, és köszönöm persze a kollégáknak is, hogy ilyen nagy érdeklődéssel kísérték ezt, kísérték ezt a vitát, aktívan kérdéseket feltettek, és remélem, hogy az elkövetkező hetekben folytatni tudjuk az együttműködést, és sikerül majd az jelentésben kidomborítani, épp úgy, mint ma délután az erdők jelentőségét. Köszönöm. To nasze wysłuchanie było bardzo owocne. Za co dziękuję naszym ekspertom. Köszönöm szépen. Nagyon tartalmas meghallgatás tudhatunk magunk mögött. Köszönöm szépen a szakértők munkáját illetve mindenkinek, aki felszólalt, és aki itt volt velünk. Tovább dolgozunk ezen a témán, hiszen nagyon sok dokumentációt kaptunk, és ezekkel gazdagíthatjuk majd az ismereteinket. Holnap nagyon fegyelmezetnek kell, hogy legyünk. Kilenckor kérem, hogy mindenki pontosan jelenjen meg. Szavazni fogunk, és ezt nagyon gyorsan meg kell tennünk, mert utána eh, nagyon eh, sok meghívottunk lesz, akik eh, pontos időre jönnek. Ezért kérem, hogy mindenki pontos legyen, nem engedem meg holnap az akademikus 15 perc késést Addig is kellemes pihenést és szép estét kívánok mindenkinek.